So, liebe Kedves kollégák! Jó napot kívánok mindenkinek! Ö, folytassuk tanácskozásainkat. Méghozzá kezdjük a 14-es ponttal. Ajánlás mandátumra a tárgyalások elkezdése tárgyában egy több oldalú befektetési bíróság felállítására. Ez a lépés nagyon fontos az Európai Parlament érdeke, a a TTIP ügyében is felmerült, és egyébként is azért, mert a Kanada és a CETA keretei között a parlament részéről kell arról gondoskodjunk, hogy a régi magánbírósági rendszer, az ASDS már nem került be az európai kereskedelmi szerződésekbe, nem került be. Ez nagy siker egyébként az Európai Parlamentnek, hogy itt a szakbizottságban sikerült mert a biztos asszony annak idején egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy az ASD, a régi ASDS rendszer a történelem szemét dombjára való, ám sikerrel meggyőztük az Európai Bizottságot és a tagállamokat is. Olyannyira, hogy mostanra az a törekvés, hogy a befektetési vitarendezésnek egy új formáját kell létrehozni. Hát ez nem csak több oldalú, hanem nemzetközi perspektívája is lett ennek a törekvésnek, és a kanadai CETA-ban az a mondat, hogy a, mind a két partner nemzetközi bíróságra törekszik, törekszik, és ez fenn is marad ez a törekvés, pozitív eredménye annak a vitának, amit itt az Intában folytattunk le. És mindkét partner, Kanada és az Európai Unió is elindult azon az úton, amely ide irányul, és a, múlt, a több oldalú befektetési bíróság felállítása elindult az UNCTAD konferencián Nairobiban, és további szakértői találkozókra is sor került, annak érdekében, hogy ez az új rendszer képes legyen arra, hogy a régi nem demokratikus magánjogi ASDS rendszert kiváltsa. Ez mindenképpen nagyon hasznos és fontos, döntő lépés nagyon sok ország és intézmény számára. Nem azt mondom ezzel, hogy ez a mandátum, ami most előttünk van a, a, a történelem egyik csúcs teljesítménye, hát mindenképpen helyén való irányba, tehát helyén való lépésnek ítélhető. Hogy pontosan mi, le, mi lesz a javaslatban, azt most Ram kollega fogja pontosabban kifejteni, akinek most meg is adom erre a szót. Um, good, good morning. Jó napot! elnök úr, tisztelt képviselők! Hogy tárgyalunk arról a munkáról, amely a több oldalú befektetési bíróságok irányában kifejtésre került. A ma reggeli hozzászólásomat három elem kiemelésével kezdeném. Először is. Röviden leírnám mi hogyan gondolkozunk a több oldalú multilaterális bíróság jövőbeli képéről. Ugye ezek az irányelvtervezeteket is érinti ez a jövőkép, vagy ez az elképzelés. Aztán másodszorban szeretném önöket végigvezetni azokon a belső fejleményeken, amelyek az EU-n belül történtek-e projekt körében, harmadsorban pedig tájékoztatnám önöket arról, hogy mi történik kívül, úgymond, a nemzetközi szervezetek körében, illetve a harmadik országok vonatkozásában. Az első gondolatomat illetően, hogy, hogy mi is ez, és miben gondolkozunk, az alapstruktúra, amely felé haladunk, azt a modellt követi, amelyeket a TTIP kontextusában már megvitattak, illetve Vietnám, a Vietnámmal kötött szerződésben is, és más szerződések tárgyalásában is. Az alapgondolat az, hogy létrehozunk egy bíróságot, amely a első szintű bíróságként működne, és egy második szintet is létrehoznánk, egy fellebbviteli kamarát, illetve bíróságot, amely jog vitákban, illetve tényszerű tévedések helyretételében volna kompetens, és biztosítaná a, a korrekt ítéleteket, és hozzá, hosszabb távon hozzájárul ahhoz, hogy egy konzisztens, előre látható bírósági működés jön létre. A két szintben ö, teljes munkakörrel dolgozó bírák dolgoznának, tehát azok, akik kinevezése kerülnek ide, bíráként máshol nem ö, volnának alkalmazásban, csak a befektetési bíróságon. És azt is tervezzük, hogy a magán nemzetközi jogra támaszkodna. Fontos ez, mert a rendszerben most működő rendszerben a gazdasági döntőbíráskodás témája érvényesül, holott a köz nemzetközi jog szakértői sokkal jobban alkalmasak volnának arra, hogy egyensúlybe hozzák a köz és magán érdek ütközéseit, amelyek felmerülhetnek majd ezekben az ügyekben. Ez mindenképpen úgy értékelhető, hogy tovább léptünk, el mozdultunk attól, amit a parlament magánbíráskodásnak nevezett. Egy közrendszer felé. Ezek illeszkednek a mi saját bírósági hagyományainkhoz, és az EU tagállamok is ezt támogatják más nemzetközi fórumokon ezt a megközelítést. Rendkívül fontos az is, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a több oldalú befektetési bíróság gondoltam mögött nem az áll, hogy egy új lehetőséget teremtsünk az ISDS számára, hanem épp az a cél, hogy kiváltsuk ezt a mostani rendszert. Mi ennek a működését úgy képzeljük el, hogy egy opt-in módszertomban lehet bevezetni majd, és így tudjuk mind a 3200 működő befektetési szerződés fokozatosan alkalmazható lehet ebben a módszertanban majd elképzeléseink szerint. Ez a bíróság, ez talán a legfontosabb projekt, amely napvilágra került a nemzetközi befektetési rendszerekre vonatkozó reformban. Szerette volna még röviden beszélni arról is, hogy belső körben milyen lépéseket tettünk. Nos, mint tudják, az EU értékelő kereskedelmi csomagban elfogadtunk egy ajánlást arra, hogy a bizottság felhatalmazást kapjon arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen és elfogadtunk ö, tárgyalási irányelv tervezeteket is. Bizonyal tudják, hogy ezek az irányelvek együttesen az ausztráliai és új-zélandiai irányelvekkel az első olyan irányelvek, amelyek azonnal nyilvánosságra kerültek elfogadásokat követően. Fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy mennyire nagy fontosságot tulajdonít a bizottság az átláthatóságnak. És ezeket a dokumentumokat szeptemberben fogadtuk el, azt is javasolják, hogy a tárgyalások az ENSZ keretein belül folyanak le, erről mindjárt majd részletesebben beszélek, és azt javasolják, hogy egy olyan kétszintű bírósági szerkezet jön létre, amelyről már beszéltem, és amelyben teljes munkaidőben dolgozó bírák működnek. Arról is szó esett, hogy figyelmel kell lenni a fejlődő országok sajátságos helyzetére, meg a legkevésbé felett országokra ebben a rendszerben, és azt is fel fogom vetni alapgondolatként, hogy egyre inkább erősödik az a gondolat, hogy egy tanácsadói központot is létre kéne hozni, amely segíthetne a fejlődő országoknak abban, hogy a jogviták ügyében eljárjanak a e rendszer keretei között. Mindeközben kiadtunk ajánlásokat az irányelvvel kapcsolatban, meg hatástanományt is kiadtunk, amelyet a bizottság készített el az elmúlt évben. Ez az első részletes hatástanomány, amely értékeli egy ilyen bíróság létrehozásának hatásait, a költségeit is számba veszi. Első alkalommal történik ez is meg. Ez is most már elérhető a weboldalunkon. Ez a hatástanulmány. Természetesen részeként a hatástanulmánynak teljes mértékben kapcsolatban vagyunk és voltunk a stakeholderekkel, az érintettekkel egy konferenciát szereztünk, a Mastron biztos asszony is felszólalt, erről készült videó online is rendelkezésre áll, aztán közkonzultációkat tartottunk a hatástanulmány részeként, jelentős számú választ kaptunk, ezeket elemeztük is, kielemeztük a hatástanulmányban. és azt is tervezzük, hogy a civil társadalom az NGO körével is november 20-án tartunk egy találkozót, és én továbbra is gyakran találkozom különféle NGO szereplőkkel, amelyek érintettek vagy érdeklődnek a kezdeményezésben, és van egy konkrét weboldalunk projekttel kapcsolatban. Most szeretnék röviden szólni az EU-n kívüli fejleményekről, ez év júliusában az Európai Unió, Kanada és több más ország is azt kérte az ENSZ-től, hogy kezdjen el dolgozni ebben a kérd, ezen a kérdésen. Úgyhogy novembertől a Nemzetközi Kereskedelmi Joggal foglalkozó ENSZ bizottság elkezdte munkáját, hogy megvitassák a befektetési vita rendezési rendszer megújítására. És bár úgy gondoljuk, hogy ez az ENSZ bizottság jó fórum e viták megszervezésére, van még itt nagyon komoly okunk, ami miatt meg vagyunk győződve, e projekt, ez a projekt, hogy működjön, ahhoz valóban több oldalú kell legyen, nyitva minden szereplő előtt, és a bizot, az, EU, az ENSZ bizottság munkájának az előnye az, hogy minden ENSZ tag, sőt, megfigyelő státusz tag is, az EU is ilyen, részt vehet ebben a folyamatban. Tehát a nemzetközi szervezetek is, amelyek részt vesznek hogy érintettek a civil társadalom részvevő is ott ülhetnek a teremben a tárgyalások során. A Zoncentral, tehát az ENSZ bizottság azért is alkalmas szervezet erre, mert nagyon átlátható a működése. Az ülések utáni jelentések azonnal nyilvánosságra kerülnek az ülés után, audio, tehát hangfelvételek készülnek az ülésekről, tehát akinek rengeteg ideje van, meghallgathatja az öt napos vitát hangfelvételen ebben az ENSZ bizottságban. Ez év júliusában az ENSZ a hármas számú munkacsoportjának egy különleges felhatalmazást adott. Ennek egyik része azt hangsúlyozza, amit látnak most a dián, a szövegben, hogy a lehető legszélesebb körben szerveződjék meg a vita, és inputot kapjon mindenféle stakeholdertől, kiváltképp kormányzati szervektől. A mandatum másik eleme pedig a következő. Be kell lássuk, hogy nem minden, a világnak nem minden országában folynak olyan típusú viták, mint az EU-ban, meg a tagállamokban a befektetési politikáról. Sok országban folyik ilyen vita, de nem mindegyik fejlődött abban az irányban, ahogy a miénk. Ezért világosá vált, hogy a munkacsoport három szakaszon, három lépésen kell átmenjen, hogy kibontsa munkáját. Először is meg kell határozni milyen aggályok merültek fel az ISDS működésével kapcsolatban, aztán elemezni kell. Milyen típusú reformok volnának kívánatosak, harmadsorban pedig ki kell fejleszteni megoldásokat, hogy ezekre a problémákra megoldást találjon. Ez az a három pont, amely alapján szerveződött a munkacsoport munkája. Az első ülés szerveződik, az első ülés november utolsó hetén lesz majd, Bécsben. Tájékoztatás gyanánt. Itt vannak azok a linkek, amelyek a már rendelkezésre álló dokumentumokhoz vezetnek el, amelyek majd a tárgyalásra kerülnek az ülésem, és második ülését a szervezet jövő év április 23-ától 27-ig tartja majd New Yorkban, ahol talán folyik a mandátum tárgyában a vita, és aztán jövő júliusában az Oncitrál bizottságnak jelentést készít a, munkacsoport. Ez elég hosszas időt vesz igénybe, mint látják, de a globális reform, a e mechanizmus reformja megköveteli ezt, és ezt követően lehet majd konkrét intézkedéseket kidolgozni egy több oldalú betetési bíróság felállítása tárgyában a bizottság azon prioritások alapján, amelyeket Juncker elnök és Malmström biztos asszony kialakított, elhatározottan dolgozik ebben az irányban, és meg sokszoroztuk kapcsolatainkat az érintetekkel, két oldalú regionális vitákat is nyomon követünk, például Malmström biztos asszony felszólalt egy szemináriumon, amelyet Szőulban szeptemberben szerveztek, több ország részvételével, a térség országairól van szó, és itt egyetemi kutatók, szakemberek szólaltak fel. A hét elején pedig az ENSZ kereskedelmi fejlesztési konferencián vettünk részt, az éves befektetési megállapodások konferenciáján, ahol a több oldalú és globalizált befektetési rendszer reformja volt napirenden, és a több oldalú bíróság gondolata, amelyet mi terjesztettünk be, nagyon nagy érdeklődést keltett ebben a körben. Azt tervezzük, hogy ezek az adhok informális megbeszélések tovább folynak majd, és a belátható jövőben e, tovább folynak az UNCITRAL munkájával összehangolva. Ezzel zárnám hozzászólásomat, elnök úr. A biztos asszony biztosan szívesen válaszol majd írásos kérdéseikre és meglátásaikra, és mi is magunk részéről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, ahogy haladunk a tárgyalás folyamatában, illetve az Incitrál szervezetén belül a következő hónapokban. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Hogy is nézzük heten, 89-en, 10 kértek szót, és 20 perc áll rendelkezésünkre. Ez azt jelenti, hogy másfél perc fejenként. Rögtön Darling az első. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, nagyon gyorsan csak. Évek óta beszélünk erről a témáról a kollégákkal, és annyit szeretnék elmondani, hogy Üdvözlöm az elmozdulást a bizottsági álláspontban. Nem mindig éreztük úgy, hogy a bizottság el fogja ismerni azt, hogy szükség van a beruházási politika megváltoztatására, és szeretném jelezni, hogy üdvözöljük ezt az elmozdulást. Ami a kérdéseket illeti, lesz-e most moratórium a kétoldalú beruházási megállapodások tárgyalására vonatkozóan addig, amíg nem születik meg ez a bíróság. Illetve második kérdésem, nagyon sok olyan ország van, akik egyoldalúan elhagyják a kétoldalú beruházási megállapodásokat, gondolok itt bizonyos afrikai országokra, Nyugat-Afrikára, és így tovább. Kérdésem, hogy hogyan próbáljuk őket rávenni arra, hogy részt vegyenek egy ilyen többoldalú bíróságban. Aztán a beruházóknak jogaik vannak, védelmi jogaik, de vannak feladataik is, kötelezettségeik is a, a, azon országot illetően, ahova beruháznak. Ez hogyan illeszkedik a bírósági rendszerbe? Lesz-e valamilyen küszöb, amely alapján hozzáférhetővé válik a, a bírósága, vagy sem, illetve beruházók és a beruházókkal kapcsolatos panasztevők is hozzáférhetnek -e ehhez a bírósághoz. Következő hozzászólok, Sean Kelly. Köszönöm szépen, nagyon is releváns ez a prezentáció, bár el kell, hogy mondjam, hogy a 11.3-as pontra utalnom kell, hogyha itt ugye bigfa nyelven olvashatjuk a szöveget, Hát nem tudom, nem tudom, hogy uh, mir, miről is van itt pontosan szó. Hogyha reformra lenne szükség, akkor ez már megszületett volna. A kérdésem a következő. A megoldások, illetve a többoldalú bíróság létrejötte, fölváltja-e azokat az ellenvetéseket, akik nem tudtak, azon személyek részéről, akik nem tudták a CETET a, és más megállapod, megállapodásokat támogatni az ISDS miatt. Tehát tehát az ilyen kereskedelmi kérdéseket meg tudjuk-e oldani ennek keretében, vagy sem, Karolin? Köszönöm szépen, üdvözlöm szintén a reformot, és fontosnak tartom, hogy a magán és a magánszövek és a nyilvános bírósághoz fordulhassanak. Ugye három kérdésem lenne, lesz ez a multilaterális beruházási bíróság, és itt csak külföldi konszernek beruházók rendelkeznek különleges joggal majd arra, hogy ehhez fordulhassanak, ugye egyenlő bánásmódot tartanánk előnyösnek, tehát a belföldi beruházók szemre is meg kéne nyitni a lehetőséget és hogyan néz ki ez először a Nemzeti Bírósághoz kell fordulni, annak kell fellépnie, és hogyha az az út kimerült, akkor a multilaterális bírósághoz lehet fordulni? A harmadik kérdésem pedig, van-e magatartási kódex a bírák számára, én ezt sürgetően szükségesnek tartanám. Elnök Johaim Schuster következik. Hasonló irányba mutat a kérdésem a beruházási bíróságról és beruházási védelemről szóló vita során sokan hiányolták, hogy csupán, beru... hogy csupán jogok vannak a beruházók számára, kötelességek nem. Kérdés az, hogy milyen jog alapon válik aktívvá a bíróság, milyen pereket lehet ott kezelni, milyen ügyeket aztán ugye itt van a fenntarthatósági fejezet, ez is lehet tárgya a vitának, hogy a beruházók az adott országban ebbe ütköznek. Tiziana mondja az elnök. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Hát én nem vagyok annyira lelkes ettől az új javaslattól. Ez modernnek és átlátható, átláthatónak tűnhet de itt megint csak az SDS záradék újraélesztéséről van szó szerintem. Hát van itt még néhány fontos dolog, amit figyelembe kellene venni. Ez egy egyirányú rendszer továbbra is, mert csak a multik fordulhatnak ezekhez a speciális bírósághoz, az államok nem. Aztán önkényes is ez, nem írja elő, hogy először a Nemzeti bíróság utat kell kimeríteni, és a harmadik, itt azért érdekkonfliktusok felmerülhetnek a bírák körében. Aztán van még egy veszély, más bíróságokhoz hasonlóan esetleg más területekre is kiterjedhet ez a hatáskör, amely nem tartozik a beruházási ügyekhez. Tehát ez mindenféleképpen egyfajta mozgásteret ad majd a bíróságoknak, ami egyébként eredetileg az unió számára lenne fenntartva. Tehát a multiknak mindenféleképpen több privilégiumuk és joguk lesz, mint az adott állam polgárainak. Nem hiszem, hogy nagy lépést jelent ez előre, inkább kozmetikázásról van szó. Fel kell lépnünk a klímaváltozás ellen, a kőolaj multikat kezelni kell, ha le akarjuk csökkenteni a gyógyszerek árát, akkor esetleg feljelenthetnek majd minket a nagy gyógyszeripari cégek, és így tovább. Buchner. Buchner úr következik, mondja az elnök. Köszönöm. Én is az előttem szóló kérdéséhez csatlakoznék. Felmerült már a kérdés hogy vajon az államok is beperelhetik-e a cégeket. Itt nem csak a környezeti jogról, hanem szociális dolgokról is szó van, olyan szabályokról, amelyek esetleg közvetlen tevékenységükkel nem függenek össze a cégeknek. Tehát a normális állami szabályozási problematikához kapcsolódnak. nagyon korlátozott az államok bírósághoz fordulási lehetőség ezeken a területeken. Van-e itt bővítés? Elnök, köszönöm. Heidi Hautala következik. Köszönöm szépen. Természetesen előrelépés az, hogy javítjuk az intézményi kereteket a vitarendezés terén, és természetesen ezt üdvözölnünk kell azonban. Fönmarad még egy kérdés, Judith Curtin Darling utalt erre, és azt hiszem, hogy egyre inkább előtérbe kerül a jogok és a kötelezettségek egyensúlyának kérdése a beruházókra vonatkozóan. Gondolok itt például a szabadkereskedelmi megállapodásokra, és kíváncsi vagyok, hogy a Kanada-EU revízió milyen formát ölt majd, illetve Forenza asszony kérdés, kérdéséhez is csatlakoznék, szükség van arra, hogy a nemzetközi megállapodások felsőbbrendűséget élvezenek, gondok itt a, párizsi éghajlati megállapodásra. Ennek tükrében kérdezem, hogy hogyan alakul a reform. Szerintem a bizottságnak készen kell arra állnia, hogy hiteles választ tudjon adni ezekre a kérdésekre, mielőtt az egészet végig tárgyalják. Köszönöm, Viana. Elnök úr, az néppárt nevében is, de egyetértésben Kisztold koordinátorunkkal szeretném elmondani, hogy elégedettek vagyunk, hogy ugyanazon a napon, amikor szavazunk a kereskedelmi védelmi eszközök megerősítéséről, lebonyolítjuk a vitát a mandátumról, hogy létrehozzuk ezt a multilaterális bíróságot. Ez tehát a konkrét politika, ahogyan mi azt értelmezzük. Ért, elégedettek vagyunk azért is, mert Godlivel írtunk módosítót 2015 márciusában. Most két év elteltével, ugye akkoriban a TTIP-ről és az SZDSZ-ről zajlott a vita, e kettő már nem létezik, a világ megváltozott, mégpedig jó irányba, egy átlátható nyitott folyamat keretében világos ítélkezéssel és előreláthatóval is, tehát pont az ellentéte mindez annak, mint ami előttünk volt akkoriban, amikor benyújtottuk ezt a módosítót. De tudjuk, hogy még a legkeményebb dolgok előttünk vannak, számíthatunk-e a kanadaiak támogatására, a vietnámiakéra és másokéra. Vajon ez a bíróság minden ö, bilaterális megállapodás esetében illetékes lesz-e, és vajon le lesz -e fedve a beruházási téma teljes mértékben, hol tart a tanács, ki blokkolja a tanácsban ezt a folyamatot, ki tereli a jó irányba, hol vannak partnereink a világban, mit gondolnak erről, ki lesz szövetségesünk, és kivel kell még tárgyalnunk. Elnök, köszönöm. Anne-Marie Minör. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb een heleboel vragen. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok kérdésem van, melyeket gyorsan szeretnék feltenni. Ugye itt van az a tény, hogy egyes választott bírósági üléseket nagy titokban bonyolítanak le, nem ez a legnagyobb problémája az ISDS-nek, hanem ami inkább sokkoló, és ami miatt több száz ezer ember kért nyilvános konzultációt, az az a tény, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek megtámadják az adott országokat, és aztán ezzel keresnek. Ugye gondoljunk itt Romániában, az ügyre, vagy az ekvádori kőolajtárságra. Azt hiszem, hogy ezen rendszer nagyon nagy költségeket eredményezhet az állam háztartások számára. Jó tehát, hogy a választott bírósági ügyek már nem titokban zajlanak majd a jövőben. Ugyanakkor sokkal többet kell még tenni. Szeretném tudni, hogy ez a bíróság mit tesz hozzá a már létező bíróságok munkájához, mint itt van például a Nemzetközi Bíróság, vagy az állandó választott bíróság, vagy akár az, az OECD fóruma. Miért is nem kell először kimeríteni a rendelkezésre álló bírósági lehetőségeket nemzeti szinten, a nemzeti bíróságokhoz fordulva, és aztán áttérni nemzetközi szintre. Belgium kért a bíróságtól egy véleményt azt a módot illetően, ahogyan a Nemzetközi Választott Bíróságot figyelembe veszik a különböző kereskedelmi megállapodások megkötésekor. A bizottság is kérheti azt, hogy más választott bírósági formákat válasszanak. Ezzel a bírósággal, ennek létrejött a lévén meg lehet majd támadni az államokat. A bizottságnak nem kell -e valamit tennie, hogy ezt az egyensúlytalanságot kiigazítsa. Itt az elnök félbeszakította a hozzászólót. Helmut Scholz következik, mondja az elnök egészen röviden. Nagy so, nagyon sok minden elhangzott. Engem az a kérdés érdekel, hogy hogyan fog ez beilleszkedni ez a bírósági fórum a többi rendszerbe. Ez az ENSZ keretében marad, a VTO keretében fejlődik tovább, tehát a VTO és az ENSZ közötti viszony hogyan alakul majd itt a multilaterális bíróság létrejöttével. Elnök, köszönöm. Az utolsó kérdést én teszem fel. One agreement signed by the European Union. Az Európai Unió csak egyetlen egy megállapodást írta le a régi ISDS rendszerben, az energiakartára gondolok. nem lenne logikus az, hogy a bizottság egy új rendszerre tegyen javaslatot, amely megváltoztatná az energiakártát. Colin, tiéd a szó. Thank, thank you very much, and thank you much, uh, very much for the, the questions. Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket. Ö, nagyra értékelem ezeket, megpróbálok választ adni. Minél gyorsabban és minél tömörebben. Egy-két kérdéssel kezdeném. Itt a célunk az, hogy fölváltsuk a jelenlegi ISDS rendszert. Nem az a célunk, hogy megváltoztassuk az alapvető törvényeket, a más mechanizmusokban működő megállapodásokat, és nem célja ennek a projektnek az, hogy ezeket megreformáljuk. Inkább az eljárási szabályokra szeretnénk központosítani, és a WTO keretében láttuk, hogy a környezet és a kereskedelem, vagy a munkakörülmények és a kereskedelem egyensúlya szempontjából nagyon fontos volt az, hogy legyen egy állandó testület, amely odafigyel erre az egyensúlyra. Tehát a célunk igazából az, hogy ebbe az irányba haladjunk. Nem célunk az, hogy moratóriumot hozzunk létre az Európai Uniós vagy tagállami szerződésekre vonatkozóan, és ezt azért mondom, mert a kétoldalú kereskedem, a kétoldalú megállapodások keretében van egy bírósági rendszer, és a tagállamok ö, mandátumot kérnek a tárgyaláshoz, akkor a beruházási bíróság véleményét is kikérik, tehát ez már működő, működő dolog. Ezen kívül Többen rákérdeztek ugyanarra. Nagy érdeklődés övezi ezt a kérdést nagyon sok országban. Vannak olyanok, akik nagyon is érdeklődnek a téma e, iránt, vannak olyanok, akik kíváncsiak, és szeretnének részt venni. Azt láttuk, hogy a nyár során minden tagállam rából indult a bizottsági mandátumra. India is, Dél-Afrika is, Brazília is, az Egyesült Államok is, illetve Japán is kicsit bonyolultabb tárgyalásokat követően, tehát minden jelenlévő ország rábólintott a reformra. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy meg kell változtatniuk a politikájukat. Például India továbbra is folytatja az ISDS-t, és kevesebb mértékben, kisebb mértékben foganatosítja az általunk, megjavasít, meg, általunk javasolt reformokat de bizonyos mértékben mindenki követi az elképzeléseinket, és ide tartoznak a tagállami kétoldalú beruházási ö, szerződések. Itt több mint ezer szerződésről van szó, és ezeket mindenképpen leszeretnénk fedni. És tisztelt elnök úr, az energia karta szerződés is ennek hatája alá fog esni a céljaink szerint, illetve az energia karta kontextusában is beszélünk reformról. Tehát ez két olyan irányvonal, ahol uh, potenciálisan reformot vezetünk majd be az energiakartában. Ami a nemzeti bíróságokkal való együttműködést illeti, ez hasonlít a nemzetközi vitarendezéshez, a, a WTO-hoz, és nagyon sok olyan mechanizmushoz, illetve nemzetközi szabályhoz, amelyek működnek. Nagyon sok belső jogi rendszer nem veszi be ezeket a nemzetközi szabályokat a belügye, belügyi szabály, a belső szabályokba, és így a nemzetközi megállapodásokat nem lehet nemzeti bíróságokon tárgyalni, tehát a nemzetközi vitarendezést nem válthatják föl, de nagyon fontos, hogy a hazai bíróságok, illetve a nemzetközi bíróságok közötti kapcsolat tiszteletben tartsák, ez benne van a legtöbb szerződésben, tehát a legtöbb szerződés erre kitér. Azt hiszem, hogy erről majd részletesebben kell, majd kell vitáznunk, amikor a, a, kialakítjuk mm, ennek a többoldalú beruházási bíróságnak a végleges formáját. Ami pedig a befektetőket illeti, igen, jó pár fellépés történik, jó pár dolgot fontolóra veszünk, a bizottsági munkában gondolkozunk a, a vállalati felelősség kérdéséről is, amely benne van a szerződésben. A bizottság szándéka az, hogy megfelelő felelősségi kört alakítsunk ki, kötelezettségeket lefektessük, ez benne legyen a szakpolitikában. Nagyon sok megállapodás erre kitér, tehát a befektetői kötelezettségeket sorolja, a mostani uh, multilaterális beruházási bíróság kezelheti a befektetőkkel kapcsolatos panaszokat. Tehát például, hogyha egy befektető nem megfelelően lépett föl, akkor ehhez a bírósághoz irányítható az adott ügy. Még két megjegyzés, hogyha megengedik. A tanácsban a tárgyalások még korai szakaszban vannak. Azt hiszem, mondhatjuk azt, hogy a tanács igazából támogatja ezt a projektet, és ez azt jelenti, hogy viszonylag gyorsan haladhatunk majd az engedélyezés folyamatában a következő hónapokban. Ami pedig Sócor kérdését illeti, Úgy gondoljuk, hogy az ENSZ a legjobb hely arra, hogy a tárgyalások lefolyjanak, itt biztosítható az átláthatóság, itt lehet a legtöbb érintett felet összegyűjteni. És még fennmarad a, a székhely kérdése. A VTO mindenképpen potenciális lehetőség, de a jelenlegi körülmények között azt mondhatjuk, hogy nem valószínű, hogy rövid távon ez bekövetkezik tehát ez esetleg egy opció, de az is elképzelhető, hogy egy egyedülálló intézményt hozunk létre. Úgyhogy mindenképpen ezt még végig kell tárgyalni. Remélem, hogy ezzel sikerült választ adni a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Biztos, hogy ebben kapcsolatban maradunk még, és elnézést, elnök úr. Itt bal oldalon vagyok. A, a dokumentum, amit kaptunk, van egy olyan oldal rajta, amin további információt lehet kérni, ám olvashatatlan a weboldal, meg a ö, felírás. Megkaphatnánk az információs oldalt, hogy a weboldalakra rá tudjunk menni, meg az e-mail címekre. Mert a kérdésre megkaptam választ, szeretnék tovább kutakodni. Elnök, köszönöm szépen, abszolút nem gond, utána járunk. Megteszünk mindent a láthatóság érdekében. Tehát, meg vagyok győződve róla, hogy haladhatunk tovább, hogy milyen formátumban, az majd kiderül a tanácssal kapcsolatban, a rendes eljárásban. Köszönöm, akkor a következő pont jön, 15-ös éves jelentés a versenypolitikában, meg is adom a szót jelentéstevőnknek, Szájfi asszonynak. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Ez a véleménytervezet a versenypolitikával foglalkozik. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság rendszeresen dolgozik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelmen és ugye ez munkahely fogyasztók fogyasztókárosodáshoz is vezethet. Európai parlamenti képviselőként ez a kérdés egyike prioritásainknak, és ezen küzdelem a fogyasztók, illetve a vállalatok javára kell, hogy szolgáljon. Európai szinten a kereskedelem politika foglalkozik ezzel a témával, és az Európai Unió szintén prioritásává tette ezt 2015-ös kereskedelmi stratégiájában. Nemrégiben az Európai Bizottság újfent foglalkozott a globalizációról szóló dokumentumaiban ezzel a kérdéssel a nemzetközi kereskedelem hozzájárul a tisztességes és helyes szabályok meghatározáshoz valamennyi szereplő számára. Nagyon fontos bizonyos eszközöket és elveket kifejleszteni. Ebben a véleményben felhívok a védelmi eszközök korszerűsítésre, anélkül, hogy ezeket meggyengítenénk. Ez része az új antidömping számítások módszertanának is, még nem volt egyébként megállapodás erről a dossziéról, amikor ez szöveg elkészült. A tisztességtelen küzdelem perspektívájában említem a kölcsönösség elvét. Ez kell, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikájának egyik középpontjává váljon, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a partnerek jobban megnyissák előttünk piacainkat. Fontos, hogy az EU ösztönözen ez elvek érvényesülését, a tisztességes verseny elvek érvényesítését a WTO-nál is, tekintetben véve bizonyos ágazatok érzékenységét. A vélemény több specifikus pontot tartalmaz, fontos a kereskedelmi megállapodásokba beilleszteni ezeket a megállapodás rendelkezéseket, és figyelni ezek tiszteletben tartására. Fontos a KKV-kra is figyelmet fordítani, és fontos a hatékony és harmonizált vámkezelés. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm. Szociális frakció Bencsüt. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Szájfi asszonynak a fogalmazónak az, hogy nagyon hasznos munk munkaalapot teremtett. A tervezet rámutat arra, hogy a versenypolitika a kereskedelmi védelmi eszközök mellett az eszközrendszerünk része kell legyen, hogy a, a méltánytalan kereskedelemből től, től védekezzünk. A szabályok és szankciók ugyanazok kell legyenek mindenkire. A bizottság belátja ennek fontosságát, és tett is bizonyos erőfeszítéseket is, hogy erősítse globálisan a versenyhatóságokkal együttműködést, és van néhány rendelkezés a mostani FT-ekben is ezekről. Ezek jó rendben mennek, de úgy gondolom többet lehet és kell tenni Például ezt a bizottság nem közé látja, hogy nincs struktúrális mechanizmus nemzetközi kereskedelemben, amely az cseréről gondoskodik, vagy a gyakorlatok kiigazításáról. Ezt bátorítani kell az FTA-k tárgyában. Viszonylag korlátozottak a rendelkezések, eddig nehezen betartathatóak, itt fel, fel, tovább kell lépni. Erről szól a vélemény. Beteresztünk módosítókat, mindenről majd és várom az együttműködést a többi árnyék előadóval. Köszönöm. Thanks a lot. És köszönöm. Konzervatív frakció, Lunes úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is a, jelen, a munkát. Nagy vonalakban egyetértünk vele. Mindenképpen jó, hogy az Európai Parlament ebben az évben a jelentésben rámutat arra, hogy a kultúra és a támogatására és az egyenlő szabályok kialakítására kell hangsúly, hangsúly fektessen. Néhány pontot kiemelnék. Szívesen ö, látnám a jelentésben, hogy megerősítenénk a KKV-k közvető szerepét, nagyon fontos partnereink a KKV-k, jobban el kéne gondolkoznunk az együttműködést a hatóságok között, akár globális együttműködést szervezve, hogy az inkonzisztenciákat kiküszöböljük, a vállalatok költségeit csökkentsük, az adminisztrációs költségekre gondolok, például az RSZ e együttműködése a második generációban az EU és Svájc között, ami 2013-ban került megkötésre. Ez nagyon innovatív szabályozás, nagyon kreatív gondolkozási kereteket kínál, használható volna máshol is, és azon is el kéne gondolkozni, hogy a, meg, a befektetések megtérülése tárgyában az elvekkel egyetértek, hogy megfelelő egy, egyforma verseny feltételeket kell teremteni, ám nem szabad a protekcionizmus hibájába esnünk. Meg kell alapítsunk, hogy az Európai Unió erőfeszítéseket tegyen nemzetközi befektetések ide vonzására, a tagállamokba kell vonzani a befektetéseket, és erre a célra nagyobb figyelmet kell szentelni. De mondottam, a vélemény alapvetően jó kereteket kínál mindezen célok eléréséhez. Várom a vitát, köszönöm a munkát. Ön, ö... Köszönöm szépen. Minor asszony a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Hozzászólásom két megjegyzése szorítkozna. Itt gyors technológiai fejlesztések, fejlesztéseket látunk, és az emberek nehezen követik el. A crowdsourcing és digitális kulcsok problémájában a vállalatok ebben is konkurálnak, nem csak az árakkal. A három dimenziós nyomtatás átett csomó termelés Indiába, ahol borzasztó olcsó áron folyik a háromdimenziós print termelés, szemben mondjuk Hollandiával persze. Itt világszerte a konkurencia új dimenziója nyílt meg. Olyan változások vannak, amelyeket követnünk kell, és a KKV-k számára lehetőségeket kell teremteni ugyanakkor a munkakörülményeket is világszerte szem előtt kell tartani, javítani kell. Nem szabad engedni, hogy egy lefelé haladó verseny alakuljon ki világszerte, védelmet kell adnunk tehát a munkahelyeknek. Köszönöm szépen az INF nevében Zsámi asszony. Oui. Euh, je vais vous donner... Euh, Nos, a véleményem az INTA anyagáról. Ugye itt sok-sok jó szándékról esik szó, egy listáról, ugyanakkor az Európai Unió pontosan az ellenkezőjét teszi a szabadkereskedelemben, a nyitást illetően a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben, és sem az egészségügyi, környezetvédelmi, szociális jogok nem érvényesülnek, ugye már a kiküldött munkavállalók vonatkozásában az EU-n belül sem, akkor hogyan akarjuk a globalizációt kezelni, az EU intézkedéseket hoz, hogy tisztességes versenyfeltételeket állapítson meg. A bizottság aláírt szabadkereskedelmi megállapodásokat, de ezek pontosan csak erősítik a globalizáció hatásait. Ami a tisztességes feltételeket illeti, itt azt hiszem, hogy elfordítjuk a tekintetünket a dömping elől, amely igenis létezik az EU-n belül, és bizonyos harmadik országokkal ö, folytatott kereskedelem a versenyt is ö, károsítja. Bizonyos termékekre gondolok, amelyeket Indiában, Bangladesben és más területeken készítenek. Tehát itt a kereskedelem védelem, aminek gyorsabbnak, hatékonyabbnak kellene lennie, egy egyre liberálisabb politika felé visz minket. Aztán itt van a közbeszerzési piac megnyitása. Hol van itt a kölcsönösség? Például a CETA megállapodásban a kanadaiaktól azt kértük, hogy emeljék az egészségi, környezeti normáikat, amiknek a mi termelőink meg kell, hogy feleljenek. Tehát itt nem sok mindent látunk a kölcsönösséget, illetve akár a kínai termékek esetében, ahol a nyomon követhetőség egyszerűen nem létezik. Aztán itt azzal, hogy a KKV-kra kell külön figyelmet fordítani. Itt ugye nyilván kereskedelem nagy nyertesei a multik, és mindez a kis és középfeladatok kárára történik. Az ő esetünkben nincs igazi tisztességes versenypolitika az Európai Unió szintjén, én itt legalábbis kétségekkel illetem a bizottság ez irányú szándékát, ami pedig a hetes pontban foglaltakat illeti. Azt mondom, hogy a tisztességtelen versenyt a szabadkereskedelmi megállapodások legalizálják, úgymond. Aztán a nyolcas pont tisztességes verseny, egyenlő feltételek, itt szól ön bizonyos ágazatok érzékenységéről, többek között a mezőgazdaságról gazdálkodóinkat soha nem védték mindez idáig. Ugye itt van a CETA, a további szabadkereskedelmi egyezmények, ezek egyszerűen megsemmisítik az érzékeny ágazatokat, mint a mezőgazdaságot, akár vagy a halászatot. Persze itt van az élelmiszer önelletes fogalma, ugyanakkor rengeteg ember nem tud már megélni a mesterségéből tisztességesen. A kereskedők rombolják szét a gazdálkodók, a termelők létfeltételét, és én ezért ellenzem ezt a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a jelentésért. Itt valóban valamennyi szempontra ráirányítja a figyelmet. Csak azt akartam volna elmondani, hogy egyes témákat talán még jobban ki kellene bontani, így például a kölcsönösséggel kapcsolatos problémát. Ugyanis gyakran az korlátozza a versenyt, hogy hiányzik a kölcsönösség, vagy különbözőképpen értelmezik az egyes államok ezt a fogalmat. Természetesen ez negatívan hat ki az egyes vállalatok tisztességes versenyfeltételeire. Aztán itt van még a hozzáférés a különböző energiaforrásokhoz. Az azonos hozzáférés a különböző energiaforrásokhoz azt is jelenti, hogy egyenlő versenyfeltételek uralkodnak ezen a területen. És aztán itt van még a közbeszerzés kérdésköre. Ez egy olyan terület, ahol szintén lehet protekcionista magatartást tanúsítani és korlátozni a versenyt, amennyiben valaki korlátozza a közbeszerzési piachoz való hozzáférést. Azt hiszem, hogy ezen kérdéseket jobban ki kellene bontani, és az a szándékom, hogy ezt módosítók formájában megteszem. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság nevében Sér Hennings asszony kap szót. Yes, good morning everyone. Jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt elnök úr, üdvözlöm Önöket, nagyon örülök annak, hogy meghívtak, és Simona Rize kollégámmal együtt képviselem a bizottságot. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és tudomásul vettük a felvetett kérdéseket. Vannak olyanok, amelyek a DG Tradehez, illetve a DG Competition, tehát a verseny főigazgatósághoz tartoznak, de mivel közösen dolgozunk különböző területeken, ezért a együttműködés fontos számunkra. Köszönöm. Euh, Monsieur le Président, je voudrais... elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának, akik felszólaltak, és feljegyeztem hozzájárulásokat. Csak annyit mondanék el, hogy évek óta zajló vitánk tanúsítja, hogy igenis tudatában vagyunk ennek a témának, ez közvetlenül kihat polgártársaink mindennapi életére, és tudnunk kell mérni döntéseink kihatását, és a kölcsönösség kérdése képviselő úr mindig is középpontjában állt a kérdéseimnek, felépéseimnek. Tehát feljegyeztem mindezt, és beindítjuk a munkát a véleményel kapcsolatosan a közeljövőben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A módosító benyújtásának határideje október 17 18 óra. In the afternoon. Október 17-e délután 6 óra. Köszönöm szépen, és ezzel le is zárjuk a 15-ös napi rendi pontot. Abszolút időben haladunk, egy perc múlva pedig megkezdjük a szavazást. Tisztelt kollégák, kezdjük is meg a szavazást. Mielőtt a 16 pontba belekezdenénk, arra kérném önöket, hogy tartsunk egy próbaszavazást a szavazókártyákkal, hogy meg nézhessük, hogy valamennyi szavazókártya itt van-e. Godliv, az én szavazókártyám már útban van, de jó magam, itt vagyok a teremben. Igen, látom, mondja az elnök. Megnyitom tehát a próbaszavazást. Hmm. Es haben nicht alle, die eine Karte in die Abstimmungsmaschine gesteckt haben. Nem mindenki szavazott, aki betette a szavazógépbe a kártyáját, talán megismételhetnénk, még egyszer ellenőrizhetnénk, hogy mindenki, aki beletette a szavazógépbe a kártyáját, az valóban szavazzon is. Oké, Okay, de nincs. Also, dann schließe ich die... Akkor lezárom a próba szavazást, és megígyeztük, hogy egy szavazatot hozzászámolunk majd az eredményhez. Aztán akkor meg is kezdjük a szavazást. Ajánlás a tanácsnak az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra, irányuló a javasolt tárgyalási megbízásról. A 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene a tartózkodás ellenőrizzük, 22-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, mindenki szavaz, most ez jó, elfogadva. Aztán itt van a 26-os módosító. 26 dafür. 26-os mellette. Oké, Okay, gut. Äh, unserem 23 dafür. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszus mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hármas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Negyvenkilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, négyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. os két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egy szóbeli módosító, kiegészítésként. Hm? Yeah. Egy szóbeli módosító kiegészítésként az ötös kompromisszumoshoz mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetvenhatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. A 86-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 88-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. A 88-as második részét megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Sorry. Elnök úr, bocsánat. Nem tudják követni a ö, tolmácsok sem, meg én sem. Nem találom meg sehol sem. Túl gyorsan megy. Slow food and slow voting. Lassú kaja, lassú szavazás. De hol a kaja? Okay. So, 107. Try again. 107. 107 mellette. Ellene. Nézzük meg éppen. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 108 mellette, ellene, tartózkodó, nézzük meg ezt is géppel, 108-as ellenőrző szavazás, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 109 mellette, ellene, Nézzük meg a 109-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Száztizennégy mellette, ellene. Tartózkodók. Nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 11-es kompresszor mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodunk, Elfogadtuk. 1-0-2 mellette, 2-1 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Nézzük meg géppel a 120-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 13A kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. 28 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 129 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 130 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 132 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, szóbeli módosító, kiegészítve ezt, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, Aztán 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 16A mellette. Ellene. Tartózkodó. Nézzük meg géppel. 16A, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 1-5-4 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. 1-5-5 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. 1-5-6 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 1-5-9 mellette. Ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel az 1-5-9-et. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 1-6-2 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 1-6-7 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel az 1-6-7-et. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük 19-es kompromisszum mellette ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk 169 mellette ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk 5-ös módost mellette ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk 6-os mellette ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk hét mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk. Nyolc mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elvedettük. Tíz mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elvedettük. Tizenegy mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 12 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük, 18 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 19 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 20 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 21 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 2 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 3 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 4 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Agritól jönnek a következők. Egyes. Mellette. Ellene. tartózkodok, Ellenőrizzük az Agri egyest. Géppel megnyitom. Lezárom. Elvetettük Agri kettő mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük Agri négy mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük, Agri 6 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, Agri 9 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, Agri 11 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, Agri 16 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, Agri 18 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, Agri 19 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 31 az Agritól mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 22 Agri mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 25. Mellette. Ellene. Új koalíciók vannak. Elvetettük. Nem ellenőrizzük a 26-os az Agritóval, megint a rászavazást. Agri 25. Agri 25-ösről szavazzunk, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Most meg lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok a jelentést. Tehát, aki nincs is itt. Ausztrália volt ez, most pedig egy hasonló jön Új-Zéland tárgyában. Első módosító 31-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 29 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 33-as 30-as javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 46-os mellette, ellene, tartózkodás. Mi a helyzet az EFTD-vel? 46-os módosító. Kérem, hogy ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. And vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 58-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, Hatvannégyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben. Megnyitom a szavazást az egyes szóbeli módosítóról. Lezárom. Elutasítottuk. Hetvenkettes mellette, ellene, elutasítottuk, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 92-es mellette, ellene, ...91-es második részét ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 96-os mellette tar- ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottunk, ellenőrizzük, jó rendben, ellenőrizzük a 109-est, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 111-es. Mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk, tízes kompromisszum, ellene, menete ellene, tartózkodás, elfogadtuk, tizenegyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, tizenkettes mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 már mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 129-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Második részt. A 129-es második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 131 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16-á mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 154-es mellette. Nem. Javítja magát az elnök. 159-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. A 149-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 154-es mellette, ellene, tartózkodás, megnyitom a szavazást, 154-esről. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 164-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 8-as módosító. 8-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, azt hiszem. Kérem, emeljék magasra a kezüket. 16-os módosító. A 14-est elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 20-ast, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 27-es, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, négyes kiesik, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri egyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 13-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az Agri 24-est, lezárom a szavazást, elutasítottuk, Agri 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, és most pedig záró szavazás következik. Elektronikus formában megnyitom a szavazást. Lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. And then we switch to Point 18, the spirits, the speciality of Mr. Danti. Danti jelentés következik, 18-as. És az első módosító a hármas. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodók még a zöldek is ingadoznak. 37, megnyitom rá az előző szavazást. Lezárom. Elvetettük. 38 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 39-40 egyformák. Mellettük. Ellenük tartózkodók. Elfogadtuk. 41. Mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel. 41, megnyitom az előző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodunk. Elvetettük. 4 mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodunk. Elfogadtuk. 50 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8 és 51 egyformák mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodók nem vagyok biztos ebben nagyon sokan nem tették fel a kezüket nézzük meg az 53-ast még egyszer megnyitom a szavazást Jó próbálkozást Takula úr. Lezárom. Elfogadtuk. Igaza van. 54. Mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös komplexum mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 11 mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 12 mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 59 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 60 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 61, 62 egyformák, mellettük, ellenük tart Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg ellenőriző géppel. Megítom a szavazást. Lezárom. Elvetettük azt. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 65 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 67 mellette, ellene, tartózkodó, ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 68. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 69. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 70. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 72 két részben első rész mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel első rész. 72 első része. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük második rész. Mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 73 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 74 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 75, 76 mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. 15 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 8 es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 84-85 egyformák mellette. Ellene tartózkodó, elfogadtuk, 86-87 szinten egyformák, mellettük, ellenük, tartózkodó, Elfogadtuk 88 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk 17, de 18 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk 90 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 19 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 20 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 93-94 egyformák mellettük ellenük tartózkodók Ellenőrizzük géppel Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Így aztán. 98 jön mellette. Senki. ellene tartózkodik. Elvetettük. 99 mellette ellene tartózkodó. Elvetettük. 21 mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 22 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 23-24 mellettük. Ellenük tartózkodunk, Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodunk, Elfogadtuk. 28 mellette. Ellene tartózkodunk, Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodunk, Elfogadtuk. 31 mellette. Ellene tartózkodunk. Elvetettük 32, 33 és 34. Oka fogyott lett, ö, nem, mellettük, ellenük. Tartózkodok. Elfogadtuk. És most jön az elektronikus végszavazás az egész jelentés tárgyában. Megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom. Nagyszerű többséggel Elfogadtuk, Dante asszony. So, we switch to... Nos, akkor 19-es következik. Utolsó szavazás a mai napon. A csikőjelentés jelentés antidömping a téma. Köszönjük a jelentéstevőnek az elvégzett munkát. És azt hiszem, hogy ez jelentős új lépés az antidömping jogszabályokat illetően. Most pedig szavazunk a szövegről, és természetesen mindenki ismeri az egész csomagot. Megnyitom a szavazást. Who is not voting, huh? Now, everybody is on board. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel megszavaztuk. Gratulálok. So, damit haben wir die... Most ezzel befejeztük a szavazást. Köszönöm szépen a kitartó és következetes együttműködést. És most áttérünk a 20-as napi rendi pontra. Huh? There was a quick busy vote. No, no. Fortunately, didn't have to use. Also ich habe nicht gesagt, dass Sie jetzt alle miteinander reden sollen. Ich nem azt mondtam, hogy elkezdhetik a beszélgetést, hanem azt mondottam, hogy a 20-as napi rendi pontra térünk át. Ez a monitorozás, egyesek már lezajlottak. Az, amit most fogok a napirendre helyezni, ez Vietnámmal kapcsolatos. Czaradil, aki a jelentéstevő, övé most a szó. Uh, Mr. President, after some... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Bizonyos szünet után... Be quiet, please! Kérem, maradjanak csendben, mondja az elnök. <coughs> Excuse me. We relaunched the monitoring. Újraindítottuk a vietnámi monitoring csoportot, hiszen az Vietnám EU FTA hamarosan megérkezik ide a szakbizottságunkba. Szeptember 5-én került sor egy ülésre nagy vietnámi delegációval, az Európai Ipari Kamara vietnámi delegációjának tagjaival, illetve az ASEAN ország delegációja is részt vett. Ön, elnök úr, a Eurocham Jensen Ribert bemutatta az éves jelentést, értékes elemzést készített a jelenlegi vietnámi gazdasági helyzetről. Ezen kívül Marepeticione úr, főtárgyaló úr is ott volt. Kérdéseket kapott, a tárgyalások lezárására vonatkozóan, illetve a legutóbbi szingapúri szerződésről szóló Európai Bírósági döntésről számolt be. Brune Angelet nagykövet úr is ott volt, aki beszámolt a legfrissebb politikai helyzetről, a vietnámi politikai helyzetről, illetve elmondta, hogy mit várhatunk a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások során. Nos, nagyon remélem, hogy a munkánk fölgyorsul majd a következő hónapokban, illetve amennyire csak lehet, elfogadható lesz majd az egész FTA a következő év során. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm. Japán a következő témánk, Pedro. Very briefly, thank you. Nagyon röviden, köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a monitoring csoport összeült szeptember 5-én. Megbeszéltük a fő elveket, illetve Cecilia Wallström kereskedelmi biztost üdvözöltük itt az INTA bizottságban lehetőségünk nyílt arra, hogy mélyrehatóban beszéljünk az EU főtárgyalóval, illetve a japán EU-s nagykövettel, Kadama úrral. Technikai és politikai tárgyalások fognak folytatódni, és a megállapodás tető alá hozását az év végére tervezzük, bár választások lesznek közben Japánban, de úgy tűnik, hogy ezt az ütemtervet tartani tudják. A legfontosabb témák a monitoring csoport számára a szabályozási csomag, a kereskedelem és fenntartható fejlesztési fejezet, illetve a vitarendezési mechanizmus, amely még nem zárult le hangsúlyoztuk azt, hogy szükség van a fenntartható fejlesztési fejezetre, annak érdekében, hogy eleget tegyenek az elvárásoknak. Szeretném elmondani, hogy a mandátumot szeretnénk közzétenni, ezt várjuk, és nagy örömünkre a tanács végre rábólintott erre, és szeptemberben az irányelvet közzéteszi, ez nagyon fontos. A következő monitoring csoport ülése október 17-én lesz, köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm. Ignácio, Mercosur. Gracias, eh, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyorsan volt tehát egy monitorozási csoport ülésünk szeptember 7-én, ahol is alkalmunk nyílt nem csupán megvizsgálni a tárgyalások eredményeit, amelyet a fő tárgyaló mutatott be, hanem találkoztunk argentin parlamenti képviselőkkel, különböző politikai frakciók részéről, és ők beszámoltak a számukra érzékeny témákról, illetve arról, hogy azt óhatják, hogy legyen a tárgyalás átláthatóbb, valamint reményüknek adtak hangot, hogy a megelapodás lehető leghamarabb létrejön. valamennyünknek végig kell vinnünk ezt a témát a parlamenti eljárásra, és ki kell fejtenünk majd a tárgyalások eredményeit. Szeretném elmondani itt a szakbizottságbeli kollégáknak, hogy az Agri szakbizottsággal volt egy ülésünk. A tárgyalások most fontos szakaszba jutottak, a bizottság ajánlatot tett a legérzékenyebb témákra vonatkozóan, és mind a parlament, mind az Európai Tanács legutóbbi ülésén érdeklődésének adott hangot, hogy egy harmonizált és kiegyensúlyozott megállapodás jön majd létre ami természetesen a Mercosur és az Európai Unió javára szolgál majd. Itt a szakbizottságunkban előre tekintőnek kell lennünk, globálisan kell szemlélnünk ezt a tárgyalási folyamatot, nem szabad leragadnunk az ágazati szempontoknál, bármilyen indokoltak is legyenek azok. Arról van itt szó, hogy a fogyasztók életén szeretnénk javítani, itt Európában szeretnénk javítani a KKV-k számára a piaci hozzáférésen, ezért számunkra mindez kedvező. A verseny nem egy rossz dolog, a verseny kedvező, hogyha bizonyos szabályok betartásával valósul meg. A Mercosurral foglalkozó csoport eh, nagyon be van kapcsolva ebbe a folyamatba, és eh, a következő találkozókon megnézzük az utolsó részleteket. Ugye a legutóbbi fordulóra a múlt héten Brazíliában került sor. És akkor még alkalmunk nyílik majd arra, hogy erről a fontos témáról beszéljünk. Az Intel szakbizottság ülésen is napirenden szerepel majd ez, november 22-én a globális szempontot kell tehát itt szem előtt tartanunk a megállapodást illetően, és minden árnyék jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani a részvételért. Madame Lalonde. Legrebb uh, Lalong asszony. Monsieur le Président. Elnök úr, tisztelt kollégák! A szeptember 25-én szerveztünk egy ilyen magreg nyomon követési találkozót. A Marokkó vonatkozásában az előre lépéseket értékeltük a második forduló után a bizottság és a marokkói hatóság részvételével július közepén került sor. Itt a társulási megállapodás módosításáról van szó. A bíróság december 21-i tavalyi ítélete után itt a Polisario fronttal kapcsolatos vitásügyről volt szó. A bizottság a Digitax Süd és az ESÜAU révén ugye itt arról volt szó, hogy egy szöveget kellett, egy közös szöveget kellett találni, hogy módosítani tudjuk a megállapodást. Ez egy levélváltás formáját öltött ez az első rész, aztán a második a megállapodás előnyeinek értékelése a nyugat-szaharai lakosság számára, és meg kellett szereznünk a hozzájárulásukat ezen intézkedésekhez. A bizottság azt mondta, hogy különösen az első fejezettel kapcsolatosan léptek előre, a lehető leghamarabb le tudják ezt zárni. A COE emlékeztetett arra, hogy ez egy érzékeny téma Marokkó számára, és a megállapodás újra tárgyalása semmiképpen sem veszélyeztetheti a béke folyamatot, amely az ENSZ berkeiben zajlik párhuzamosan. Mark Makobler, az ENSZ új képviselője dolgozik ezen a témán. A kereskedelem elég korlátozott ezen területekkel, ugyanakkor pontosabb információkra van szükség a kereskedelmi volumenről. Aztán Tunézia vonatkozásában egy szabad kereskedelmi megállapodás tárgyalása zajlik. A bizottság azt mondta, hogy az első forduló nagyon jól zajlott, de aztán egy kicsit lelassultak a dolgok tunéziai fél részéről új kormány állt fel Tunisban, és nehéz volt kiválasztani a tunéziai főtárgyalót. Szintén szeretnék megvizsgálni, hogy milyen kihatással jár majd a szabadkereskedelem, szabadkereskedelmi megállapodás kötése az ország kereskedelmére. Tehát nagyon szorosan nyomon követjük ezeket a tárgyalásokat, kedves kollégák, és természetesen tájékoztatjuk majd önöket ezek folytatásáról. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Utolsóként Szingapur, David. Mário. Thank you, Chair. I can be brief. Köszönöm szépen, röviden. Szeptember 26-án került sor az ülésünkre. A kereskedelmi főtárgyalóval beszéltünk, az főleg az ICS-ről. A megállapodást tettő alá hoztuk, és ezt megerősítették tegnap. Az ICS szöveg az CETA plusz. tulajdonképpen, ami szintén jó hír. Nos, azt hiszem, hogy a megállapodást ketté bontják majd. Erre jutottunk. És nagyon remélem, hogy januárban elküldik majd, és akkor ratifikálhatjuk. Thanks a lot. Any questions? Köszönöm szépen. Kérdése van-e valakinek? Hogyha nincs, akkor ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és térjünk át a 21-esre, ami a megvalósítási hatáskörre vonatkozik. Van úr kapja meg a szót. Dank u zeer. Eh, goedemorgen allemaal. Köszönöm, elnök úr. Mindenkit üdvözlök. Itt egy nagyon technikai összetett dosszéről van szó, amelynek tárgya a komitológia, mégpedig javítás, gyorsítás, az a végrehajtási aktusok tekintetében. Mostanáig a tagállamok részéről kevés volt a hajlandóság az együttműködésre a végrehajtási aktusok tekintetében négy javaslat érkezett, hogy javítsunk a helyzeten. Különösen amikor arról van szó, hogy nem veszik figyelembe azokat a tagokat, akik eltérnek a minősített többségi számítástól. De Aztán meg kell gyorsítani a miniszteri szinten az eljárásokat, és nyilvánossá kell tenni a szavazások eredményét, hogy tudjuk, hogy mi is zajlik. Rendkívül technikai ez a dosszi, és ami a mi szakbizottságunkat illeti, igencsak oda kell figyelnünk arra, az úgynevezett Trade Defensing Instruments-re, ezért nyújtottam be a 6A módosítót, amely azt mondja, hogy a bizottságbeli eljárásokat nem szabad akadályozni ezen tdi e részéről. Sőt, itt arra van szükség, hogy korszerűsítsük a TDI-ket, és ezek jelentéstevője Fjellner úr. Ennyi a bevezető. Ön, on. Köszönöm, hogy az elnök. Az árnyék jelentéstevő közül Immanuel Morel kapja meg a szót az SND nevében. Köszönöm, elnök úr, nagyon technikai ez a jelentés, ugyanakkor valódi politikai kérdéseket vet fel, hiszen itt intézményeink jó működéséről van szó. Már vitáztunk erről, de a komitológiai eljárások nagyon éles viták tárgyai, gyakran politikai felelőtlenséget tapasztalunk a szakértők részéről, akik mégis itt ülnek ezekben a bizottságokban. Ez csak részben érinti a kereskedelem politikát, de mégis Láthattuk például a napelem panelek esetében ezek hatását, vagy az antidömping téma is kihatott erre a témára. Tehát az átláthatóság és a politikai felelősségtétel a nemzeti szakértők részéről fontos számunkra. Támogatom a bizottság javaslatát, ez nem szabályoz minden, de jó irányba mutat, és osztom a jelentéstevő aggodalmait is támogatom a javaslatát, hogy a döntéshozatal lehető leghatékonyabban történjék, ami engem illet, talán még néhány dolgot hozzátennék, módosítók formájában korlátozni kell a tagállamok tartózkodását, nem csak a felebb bezési bizottságban, hanem a szabályos eljárásban is le kell rövidíteni a konzultációs határidőt a tagállamok esetében, amikor intézkedések bevezetéséről vagy visszavezetéséről van szó, antidömping intézkedésekről van szó, és meg kell erősíteni a parlament jogait a komitológiai eljárásban. Remélem a gyümölcsöző együttműködést. Ugyan technikainak tűnő dossziéról van szó, de a valójában nagyon is politikai jellegű ez. Helmut Scholz a GUE nevében mondja az elnök. I agree that it seems to be a technical... Igen, úgy tűnik, hogy technikai jellegű a jelentés, elég bonyolult ez, azonban, hogyha összehasonlítjuk ezt a témát a tegnapi vitával, amely az Európai Szemvevőszék következtetésével foglalkozott, azt hiszem, hogy nagyon fontos az átláthatóság a döntéshozatalban. Tehát elvileg egyetérthetünk a javaslat javaslattal, a nagyobb fokú átláthatósággal, de szeretnék rámutatni arra, hogy milyen változást jelent ez szakbizottsági szinten a tanácson belül is figyelembe kell venni azt, hogy a tanácsnál ö, többségében módosított, ö, több, minősített többségi szavazattal lehet ö, elfogadni valamit, ezért ö, nagyon sokan ki is maradnak a szavazásból, ezért nem értünk egyet ezzel, hogy a bizottsági szavazatokat kiveszik a minősített többségi szavazat kalkulációjából. Szkeptikusak vagyunk a határidőt illetően, hiszen ez aláása a demokratikus testület, az Európai Parlament szerepét. Nem tudom, hogy az átláthatóságot és az ellenőrzést hogyan tudjuk egy tető alá venni. Aztán, ami a végrehajtási aktust illeti, csak a parlamentnek van joga arra, hogy ellenőrizze a végrehajtási aktusokat, és bár nem ez a célja ennek a jogalkotási javaslatnak, mégis azt kérjük, hogy a hatásköreinket, mint társjogalkotó hatáskörét javítsák, így a parlament is véleményt fogalmazhat meg, vagy legalábbis vétójoggal élhessen a bizottsági végrehajtási aktusok esetében. A tanácsnak megvan ez a hatásköre, de a parlamentnek nincs, ezért ebbe az irányba kívánunk elmozdulni. Köszönöm, Solc úr. Buchner úr a zöldek nevében. Lemond róla. Akkor a bizottsági a szó méghozzá Henning úré és Jámbor asszonyé. Thank you. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Volt már első forduló a jelentéstevővel, megvitattuk. Augusztus 30-án nagyon röviden emlékeztetem önöket csak arra, mit igyekszik elérni a bizottság ezzel a javaslat. Egy nagyon-nagyon korlátozott és konkrét problémát próbálunk orvosolni. A komitológia jelenlegi keretekben nagyon jól működik itt szerintünk, és ezt azzal is akartam támasztani, hogy egy számadatot osztok meg önökkel. Átlagban 1500-nál több implementált jogi aktus van évente, ezeknek kevesebb, mint két százaléka az, ami nem vélemény szavazással végződik, azaz ahol nincs sem mellette, sem ellene minősített többség. Alig van negatív vélemény a komitológiai bizottságokban, és ebből nagyon kevésből, ugye 1700 volt 2015-ben az implementált jogalkotások száma, ezekből 36 volt csak nem szavazástárgya, és 36-ból 15 kellett, hogy az Appeal Committee elé menjem, a Fellebiteli bizottság elé menjem a 15-tel gondok vannak csak gondok. Ezek persze kevesen vannak, de nagyon kényes ügyekkel foglalkoznak. Ezt próbálta a bizottság kezelni, mert végső soron a bizottság mindig olyan helyzetben van, hogy döntést kell hozzon úgy, hogy nincs világos álláspont a szakbizottságban a tagállamok között. A tagállamok nem tudnak, vagy nem akarnak politikai felelősséget vállalni, holott a jogalkotónak kell létrehozni a jogi kereteket, és a komitológiai bizottságban a szavazás eredménye ezekből származik. Ezt a problémát próbálta a bizottság orvosolni, ezért javasolta a bizottság többek között azt is, hogy a szavazási szabályok változzanak, annak érdekében, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy ezt vegyenek részt az üléseken, és foglaljanak állást ezeken. Röviden reagálnék még a jelentéstevő gondolataira is. Értjük, hogy a kereskedelmi területen antidömping és egyéb kereseket nagyon sürgetek a határidők, és úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslata nem áll útjában ezen aggályok kezelésének, az olyan intézkedések, mint az az EPIL a, a, a felvételi bizottság előről első vagy második betvitel figyelembe vendő, és a tanácshoz való utalás informális tanácskozásra is végig gondolható, akár rövidített határidővel is elképzelhető ez a jelentéstevő ezen túl. Egy egy hónapos pihentetést is javasol a bizottság által elfogadás előtt a komitológiai szabályozás előtt történt döntés, hogy ez egy hónapos pihentetés töröljék, ami korábban érvényben volt, mert ez bizonyos rigiditásához vezetett a rendszernek. Voltak éppen a valós életben átlagban ugye 30-50 napról van itt szó a komitológiai bizottság és a tényleges bizottsági elfogadás között. Igazából ez nem jelent szerintünk problémát a való életben, ha, sőt, amikor gyorsabb elfogadás van szükség, akkor meg kell hagyni ennek a lehetőségét. Ezért akartam önöket felkérni, hogy gondolják végig még egyszer. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm. Ennek Van de Kampur. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönet azért a kommentárért, amelyeket az szocialista frakcióbeli árnyék előadom tett. Köszönöm szépen a GUE frakció kommentárját. Ez a, a módosítók feletti politikai vitát, vitát még élénkebbé teszi, és jelentősebbé teszi a módosítókat, és köszönöm az Európai Bizottság bölcs tanácsait, mi szerint, hogy mérlegeljük szokás szerint ezeket. A, az árnyék előadók javaslatai és a bizottság javaslatai között végig kell gondoljam a sorrendet, hogy egy bölcs döntést hozhassak ezt követően. Biztos vagyok abban, hogy bölcs lesz ez a döntés, amit meghozol majd. Köszönöm. Ezzel zárjuk a 21-es pont vitáját. A módosítók benyújtásának határideje, határideje október 20-a déli 12. Október 20, 12 óra. Az, amíg Helmut Scholz úr addig be kell nyújtsa a módosítóit. Jó. Akkor 22-es pontnál tartunk. A kérdés, hogyan fejlődik tovább a fenntartható kereskedelmi, kereskedelmi fejezetek a kereskedelmi egyezményekben miképpen tarthatóak fel. Ugye a hagyomány az, hogy az újabb kereskedelmi megállapodásokban a kereskedelem és fenntartható fejlődés, fejlesztés fejezete fennáll, és 2011-ben már a Koreával kötött megállapodásban volt egy, integráltuk ezt a fejezetet a szövegbe, és ezt követően egymást követően tovább fejlődött ez a fejezet az egymást követő megállapodásokban. A következő hónapokban, különösen azt a kérdést illetően, hogy az Egyesült Államokkal kötendő esetleges megállapodásban, a TT-ben illetve a Kanadával kötendő megállapodásban, a CETA-ban további fejlesztési szakaszokat tudunk megcélozni e fejezet körében. Közösen. Ezzel már most megnyílik az a kérdés, hogy miképpen haladjunk ezen a közös fejlesztési ösvényen Kiváltképp három pont foglalkoztat engem nagyon, és remélem, ezért is örülök annak, hogy ma napirendre kerültek ezek, mert ha úgy áll a helyzet, és az első pont, hogy van egy közös fejlesztési ö, útvonalunk, ami aztán megállapodással, megállapodással tovább viszi ezt a fejezetet, és tovább fejleszti, újabb minőségekkel felruházva azt, és például az a, a tartalma annak a fejezetnek, amit javasolunk a TTIP megállapodásra, minőségileg magas igényeket támaszt. Nos, akkor felmerül a kérdés, hogy lehet akkor az, hogy most a tárgyalások során, például a Mexikóval, vagy a Mercosurral folytatott tárgyalásokban, olyan fejezetek kerülnek az asztalra, a tárgyalásra, amelyek világosan visszalépnek a már tétibben előrányzott, sőt, már korábban elért eredményektől. Szerintem ez nem elfogadható. Alig tudom elképzelni azt, hogy az Európai Parlament megvitassa az, megvitassa egy olyan tervezetet, amelyben például a CETA hogy a CETA-ban való megállapodások mögé lépünk vissza, illetve azoknál alacsonyabb szintre tesszük ezt a fejezetet. Hogy lehet az, hogy az Európai Bizottság olyan tervezeteket tesz az asztalra, amelyek tartalmi szempontból nyilvánvalóan a már elért normák alá mennek? Ez pedig a második kérdésem, és általában az a második pontot is felveti. Megállapodtunk ugye abban, hogy ezt a, ezt a fejlesztési ösvény, ezen tovább megyünk, és kifejezett módon a CETA összefüggésében megállapodtunk arról is, hogy a fejezet a szerződés előzetes végrehajtásában már tovább fejlesztjük és betartatjuk a Trade and Sustainability fejezetet. Ugye a CETA szeptember 21-én előzetes bevezetése került, és eddig még nem tapasztaltam azt, hogy a végrehajtás lépései miképpen folytatódhatnak tovább. Van itt egyfajta hiányosság, egyfajta hézag, ezért van a szükséges megvitatni azt, hogy vajon a további lépések miképpen alakulhatnak egy olyan végrehajtási, betartási folyamat felé, amely jogilag kötelező módon került megállapításra a CETA anyagában. És ez vezet a harmadik pontomhoz. Van tudni, egy, egy bizottsági non-paper anyag, amelyek kapcsolatban ugye nem is tudom, hogy ez most a non-paper státusz mit is jelent itt, hogy ez egy hivatalos nyilatkozata a bizottságnak, vagy csak úgy leült valaki és végig gondolta a témát. Tehát ez a non-paper voltak éppen milyen jelleggel bír, elég releváns ahhoz, hogy foglalkozzunk vele. Ám Mindettől eltekintve, ha tartalmát megnézzük ennek a dokumentumnak, akkor megállapítható, hogy lényegében két opciót ír le, csak az egyik az, hogy tovább ugyanígy csináljuk, hogy eddig, a másik pedig az, hogy az amerikai modellt követjük, az pedig nem van a célra vezető. Alapvetően nincs további fejlemény, tehát nem fejlődik tovább a fejezet. És az, hogy az amerikai modell nem célra vezető, Hát afelől szerintem itt a parlamentben nincs vita. És a Guatemala ügyben is világosá tettük, hogy a munkavállalói jogok alásása, ha igazolható, és az abból levezethető szankciók egy kereskedő megállapodás keretében egy olyan folyamat, ami a nirvánába vezet végső soron. Ugyanakkor van egy sor vita afelől is, hogy a fekete és a fehér végpont között mi képzelhető el. És ez egy izgalmas kérdés lehet. A nyári szünet előtt én is beterjesztem egy javaslatot, amely lévén az európai módszerton pozitív elemeit, a domestic advisory groupokat, a párbeszédet, a panel of expert, mint döntőbizottság bevezetését, és aztán egy olyan végrehajtatási mechanizmust, amely ha nem tartják be a panel of experts tanácsait, akkor jogilag kötelező végrehajtatási mechanizmusokat indít be, és kompenzációkat is előirányoz a kárt szenvedettek javára egyéni munkavállalók esetében, vagy szakszervezetek esetében. Hogy itt kiegyenlíthessük ezeket az elemeket. Tehát, hogy ami most az asztalon van, ezek mind, mind fontos gondolatok, és ezt nem látom visszatükröződni ebben a bizottsági non-paperben. A e három pont kapcsán nagyon világosan szeretném megkérdezni, hol is áll az Európai Bizottság, mindezt kérdezem annak hátterében, hogy Timmermans alelnök már májusban azt mondta, hogy a munkavállalói jogok és a környezetvédelmi normák betartását szankciókkal is elő kell irányozni. Erre vonatkozóan nem látok semmi előre mozdulást. Ez volna az én bevezetőm, és most megadom a képviselőknek a szót. Először Kirton Darling képviselő kapja meg a szót. Um, Köszönöm szépen. Nos, először is szeretném Szeretnék köszönetet mondani önnek azért, amiért megpróbálta előre mozdítani ezt a napi rendi pontot konkrét javaslatokkal a bizottság felé irányulóan. Nyilvánvaló, hogy a bizottság inspirációra szorul, hiszen a jelenlegi javaslatok elavultak, hiteltelenek mindkét irányból, ahogyan ön is mondta. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit a valóság talajára kell visszahelyezkednünk, meg kell nézni, hogy miről van szó. A 2017-es ITUS Index rámutat arra, hogy a fizikai erőszak és a fenyegetés 10%-kal növekedett nagyon sok országban, és nagyon sok olyan ország, amely ebben a rangsorban az első tíz helyen szerepül olyan országok, amelyekkel az Európai Uniónak FTA keretében kereskedelmi és fenntartató fejlesztési ö, megállapodásai vannak, ez pedig elég rossz bizonyíték, illetve hát elég jó arra, hogy a business as usual hogyan működik. Az első kérdésem tehát a bizottsághoz az, hogy milyen bizonyítékokkal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi modell mennyiben hatékony. Hogyha a jelenlegi modell a jövő kereskedelem és fenntartató fejlesztési megközelítésének az alapja, akkor milyen bizonyítékunk van arra, hogy ez valóban meg, működik? Hogyha megnézzük Dél-Koreát, első ízben csatlakozott az első tíz állam listájához, akik ilyen szabálysértéseket követnek el. Itt az FDA kereskedelmi és fenntartható fejlesztési fejezete nagyon sok kudarcot mutat. Egyet ebből kiveszünk, csak példaként, például a tanárok szakszervezete és az ő panaszaik eh, kiváló példa erre. Aztán ott van Guatemala, a kereskedelmi politika területén azt láttuk, hogy a GSP plusz-tól eh, eltávolodtunk, bár ez sincs, ennek a kitételeit sem alkalmazták megfelelően, de ebből átértünk egy FTA-ra, amely sokkal gyengébb struktúráját tekintve, Sokkal gyengébb, mint a dél-koreai modell, a civil társadalmi részvételre vonatkozó kitételeket illetően. Másrészt pedig, ahogyan ön is elmondta, ott van az Egyesült Államokbeli modell. Guatemalában ez is hitelét vesztette, hiszen hogyha ezt a szabálysértést össze kell kötni a kereskedelmi hatással, akkor nagyon nehéz ezeket az intézkedéseket foganatosítani. Tehát ha ennyire megkötjük a saját kezünket, akkor hiába építünk fel szép rendszereket, ezek nem fognak működni, nem tudjuk megvédeni az emberek jogait, amelyeket lábbal tipornak a multinacionális cégek. Tehát a kérdésem a következő, milyen lehetőség van hivatalos panasztételi eljárásra, melynek keretében a szakszervezetek munkaügyi jogsértésekre fölhívhatják a figyelmet, illetve egy független testülethez fordulhatnak, mondjuk egy munkaügyi titkárság, vagy egy tanácsadói csoport lenne ez, és aztán ezt a panaszt egy független vizsgálat követné. Szerintem az ön által tett javaslatokhoz hasonlóan tartalommal kell megtölteni ezt a folyamatot, átláthatóvá kell tenni, nyitottá, egyértelművé kell tenni azt, hogy mik a kritériumok. És ahogyan láthattuk a jelenlegi gyakorlat során, a puha diplomáciai megközelítés nem elegendő, a mézes madzag valóban hasznos, de néha botra is szükség van. hiszen csak így érhetünk el eredményeket. Ez azt jelenti, hogy materiális büntetésre van szükség, és ennek eredményeképpen az államok, illetve a cégek valóban lépéseket tesznek, amennyiben az FTA intézkedéseket illetően panaszok merülnek fel. Különben üres beszéd marad csak az, amit mondunk, és az emberi jogok nagyon mélyen sérülnek világszerte. És végül még egy utolsó gondolat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a munkaügyi jogokat, illetve a környezetvédelmet nem szabad a kereskedelemre és fenntartható fejezetre, fenntartható fejlesztési fejezetre korlátozni. Köszönöm. Thanks a lot, Mr. Buchner. Köszönöm, Buchner úr. Köszönöm. Egy kicsit szeretném kibővíteni itt a nézőpontunkat, nem csupán a jogok, hanem az általános emberi jogok irányába. Láthattuk, hogy sok szerződésben, noha szerepelnek az emberi jogok, mégis messze menően figyelmen kívül hagyják ezeket. Az a benyomásom, hogy a bizottság szemre az a fontos, hogy a kereskedelmet előre vigye, pénzt kapjon, azonban nem foglalkozik az emberi jogokkal. Azt hiszem, hogy feltétlenül sokkal nagyobb nyomást kell gyakorolnunk, mint korábban, hogy az ilyen dolgok valóban összhangban éljenek a valósággal, és hogyha a jogsértésre kerül sor, akkor ezeket szankcionálni kell. Aztán hiányzik még itt a vita a civil társadalom szerepével kapcsolatosan. Világos mechanizmusokat kell létrehozni, panasz benyújtásra kapcsolattartó helyeket létrehozni, nevekkel, e-mailekkel, hogy ez az egész folyamat könnyebbé váljon és mindez végül ahhoz vezet, hogy az áldozatok valamiféle kártalanítást is tudjanak majd kapni. Köszönöm. Elnök Winkler úr. Uh, uh thank you, thank you very... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és természetesen mi is követjük ezt a dokumentumot a bizottság anyagát, amely elől nem nagyon ért egyet. Mi is megkezdtük a vitát a néppártban arra vonatkozóan, hogy hogyan is lehet kialakítani a legjobb egyensúlyt a szükségletek, a szabadkereskedelmi megállapodások megvalósítása, illetve az új fejezetek között. Egyértelmű, hogy az Európai Unió, amikor a TSD fejezeteket belevette megállapodásaiba, következetesen járt el, az értékeinket próbálta előre mozdítani. Hogyha megnézzük a TSD fejezeteket, illetve annak tartalmát, akkor ezek széles hatály, hatáskörűek, nem ellentmondásosak és megpróbálják megerősíteni a multilaterális rendszert. Természetesen hozzájárulhatnak, és hozzá is kell járulniuk a jó kormányzáshoz, de ez csak a civil társadalom bevonásával történhet. Ahogyan ez már elhangzott. Aztán azt gondolom, hogy nagyon fontos a közös munka. Együtt kell működni a nemzetközi testületekkel, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel elsősorban, és szerintem az együttműködés területén még van fejlődni való. Szorosabb együttműködésre van szükség ezen testületekkel. A szaktudás rendkívül fontos, ez is lehetővé teszi azt, hogy a kereskedelmei partnereinkkel jobb legyen az együttműködés. Aztán ön is megemlítette a jelenlegi TSD fejezetek megvalósítását. Ezzel kapcsolatban is probléma merül föl. Mi a helyzet ezen fejezetek megvalósításának ellenőrzésével, monitoringozásával, hiszen vannak kötelezettségek a partnereink részéről, de ezekkel mi a helyzet? Tiszteletben tartják őket? Eleget tesznek nekik? dispute settlement mechanism, but as far Jelenleg vannak a TSD keretén belül vitarendezési mechanizmusok, ezeket azonban eddig nem használtuk. Tehát mi a helyzet ezzel? Mi a helyzet a jelenlegi vitarendezési mechanizmusok alkalmazásával, még mielőtt egy valami újra térnénk át? A néppárti megközelítésben ezen kívül fontos még a helyi nyomonkövetési vagy monitoring mechanizmus, tehát hogy megnézzük, hogy mi történik a terepen. Hiszen olyan kapcsolatrendszerben működünk, mely szerint nagyon fontos az, hogy mi történik a helyszínen, a terepen. Hogyha ez megfelelő, megfelel a helyi realitásnak, az jó, vagy pedig javítani kell rajta. Vannak Európai Uniós delegációk ezekben az országokban, vannak nagykövetségek, tehát nagyon sok fórumon, például Európai Uniós kereskedelmi kamerák segítségével is előre mozdíthatjuk ezeket a kérdéseket, kiaknázhatjuk a lehetőségeket rámutathatunk értékeinkre. Nos, ezek a megjegyzéseim, kérdéseim, és természetesen várom a további gyümölcsöző vitát. Nagyon fontosnak tartom ezt, különösen azért, mert most már nagyon is közeledik a félidős áttekintés, és ez az alkalom kiváló arra is, hogy ezt a fontos vitát előre mozdítsuk. Köszönöm, és ez része a Trade for All témának, illetve annak vitájának és a, a, a policy napoknak. Helmut Scholz. Köszönöm, elnök úr. Egy másik szemponttal kezdeném. Itt a vitánál nincsenek jelen az ALDE és a néppárti képviselők, ugyanakkor az Ausztráliával, új a kapcsolatos szabkereskedelmi megállapodásokról szóló szavazásoknál ők e, nem úgy szavaztak, ahogyan az Agri szakbizottságban, ugyanakkor főleg a mezőgazdasági ö, szempontokat, a környezeti aggodalmakat ö, vetették fel. Ez azt jelenti, hogy itt most, ha felelősség teljesen akarunk beszélni ezekről a fejezetekről, akkor jogalkotóként önkritikusan kell szemlélnünk a tevékenységünket. Szeretném nyomatékosítani, hogy a bizottság a Trade for All stratégiával az elmúlt három vagy négy évben megkísérelte fejleszteni ezt a megközelítést, akár az Európai Parlament nyomására is, a nyilvánosság nyomására is, amely alapvetően különbözik a Global Europe-tól. Azt hiszem, hogy ezeket a mechanizmusokat tovább kell fejleszteni. Ugye egyesek azt kritikával éltek, megkérdezték, hogy hogyan lehet valóban végrehajtható mechanizmusokat létrehozni, hogy a mi ügyeinket valóban érvényesíteni tudjuk, és itt abszolút egyetértek velük, de egyesek csak akkor vannak itt, amikor szavazunk, amikor azt kérdezzük, hogy mennyire átláthatóan alakítjuk ki a szabályunkat, akkor komolyan kell vitáznunk, és tegnap a meghallgatáson a kulcs üzenet a gazdasági irányításnál és a kereskedelme kapcsolatos témáknál az volt, hogy mi hozzuk meg a szabályokat, és itt megérkeztünk az a kérdéshez, hogy ezek a fejezetek az egyes kereskedelmi megállapodásokban egyáltalán mit keresnek, mi közük van az adott ország valóságáról. Ugye a globális értékláncról beszélve, a kereskedelem nagy része egyébként is transznacionális vállalatokban bonyolódik, és az államok nem gyakorolhatnak erre közvetlen befolyást. Ugyanakkor ezekbe a fejezetekbe be kellene venni ezt a szempontot is. A globális értéklánc folyamatot, az emberi jogok, a munkavállalói jogok, a környezeti kérdések és egyéb kérdések tekintetében kellene, ezekre a témákra kellene kihegyezni ezt a fejezetet. Ezek a fontos kérdések, amelyeket itt közösen fel kell vetnünk, itt a parlamentben, de akár a bizottság részéről is, és azt hiszem helyes, hogy a bizottságra állandóan nyomást gyakoroljunk a parlament részéről, hogy helyes irányba induljon el. És talán még három rövid észrevétel a munkahogyi sztenderdeknél, hogyha csupán a mexikói megállapodást nézzük meg, ott nincs utalás az ILO normákra, 98-ból amikor a kollektív szerződésekről van szó, vagy akár a 69-es normára is utalhatnék. Itt az emberi jogok védelme esetében, például az őshonos közösségek esetében, ahogyan Buchner úr is elmondta az imént, hogy itt a hagyjuk a, csupán a munkavállalói jogokra szorítkozást, és az általános emberi jogokkal is foglalkozzunk a környezetnél, úgy szintén nincsen utalás a nemzeti végrehajtási tervekre. Azt hiszem, hogy itt egy kicsit irányítani kell a dolgokat, hogy hogyan lehet e dolgokat úgy összeegyeztetni nemzet és nemzetközi szinten, hogy egy nyomás, hogy kényszer keletkezzék, és ennek végeredményben ahhoz kell vezetnie, hogy valóban választott bírósághoz lehessen fordulni vitás esetekben. Miért nem tesszük ezt meg soha? Mi akadályoz meg minket ebben? És aztán megnézzük, hogy bizonyos dolgokat hogyan lehet tovább fejleszteni, itt az Európai Szakszervezeti Szövetség dokumentumára utalnék, amely egy nagyon részletes dokumentumot nyújtott be a legkülönbözőbb javaslatokkal. A munkavállalói jogok kulcs elemként kell, hogy szerepeljenek ezekben a TSD fejezetekben. Függetlenül ettől a non-paperstől. Elnök, köszönöm szépen, már. Köszönöm, elnök úr. Elsőként azt szeretném elmondani, hogy Alessia Moszka nevében szólalok fel, aki az SND frakció koordinátora sajnos nem tud jelen lenni, a választók körzetében tartózkodik, az ő nevében fogok tehát hozzászólni. Üdvözölni szeretnénk ezen. De Frank Nagyra értékeljük azt az őszintességet, amelyel belátja a mostani rendszer hibáit, és azt, hogy minden stakeholder be kell vonni az átalakításba. Ezért nagyon meglepett bennünket azt, amikor azt láttuk, hogy a TSD fejezetekre vonatkozó javaslatok Mercosurról és Mexikóval a gyakorlatban nagyon hasonlítanak azokhoz a TSD fejezetekhez, amelyek most vannak érvényben az EU megállapodásokban. Még azután is, hogy a szigorú határidőket figyelembe vettük és megvizsgáltuk, láttuk, hogy a bizottság olyasmit javasol, amit sem a bizottság, sem a parlament nem lehet, amely nem lehet elégedett. Annak ellenére, hogy hatalmas a sikere a Európa számára a gazdasági sikerekben, a dél-koreával között FDA azért mutatja azt is, sikerélni, hogy a TSDR mennyire gyenge rendelkezésekkel bír. A CETA tárgyalásai során az EU és Kanada eh, elkötelezte magát egy olyan felülvizsgálati mechanizmusra, amely gondoskodik e-, ezen fejezet átalakításáról. Hangsúlyoztuk azt, hogy egy megújított megállapodást a CETA akiára kell majd épüljön. Ezért elfogadhatatlan, hogy az EU-Japán megállapodás nem tartalmaz ilyen felülvizsgálati mechanizmust. Ezért szeretnénk tudni, miért van az, hogy miután elindult a vita, az Európai Bizottság tovább is úgy csinálja dolgokat, ahogy a napi ütmenetben teszi. Vajon a mexikói és merkoszúri javaslatokban miért nincs bármilyen rendelkezés? A felek azon kötelezettségére, mi szerint javítani kell a környezetvédelmi és munkavállalói jogok elősegítésére és javítására, miért hogyha egy szankció alapú mechanizmust javasolunk, azt nem a mostani együttműködési és párbeszédi eszközök helyett javasolja azt a frakció, hanem inkább ezzel ellenkezőleg egy utolsó mentségként, esélyként csak, amely révén meg tudjuk győzni partnereinket arról, hogy tartsák vállalásaikat. Ez lett volna a hozzászólása koordinátorunknak. Most meg majd saját nevembe szeretnék beszélni. Nos, egy kérdést szeretnék feltenni a bizottsághoz. Már ami a jelenleg hatályos szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, amelyekben nem szerepelnek TSD fejezetek, mert Akkoriban ez még nem képezte a kereskedelmi megállapodások részét, amikor ezeket kötötték. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy előirányoztak egy, -e egy olyan mechanizmust, hogy ugyanilyen feltételeket alakítsanak ki minden megállapodás esetében, anélkül, hogy az összes megállapodást felülvizsgálnák ugyanis nem logikus számomra, hogy különböző feltételekkel létezzenek megállapodások, hiszen ugyanazok a környezeti, szociális és a többi normák. Utalnék arra, amit a kollégák az imént elmondtak, hogy fokozatosan kellene végrehajtani ezeket a fenntartható fejlesztési fejezeteket, például Dél-Korea vonatkozásában, vagy olyan országok esetében, ahol ezek a szerződések már meg már hatályosak, és ami pedig a szankcionálás mechanizmusait illeti, nos, nem szeretném, ha a bizottság vonakodna a lakosság kérelmei láttán, hiszen láttuk az ISDS rendszer esetében nagy nyomást gyakoroltak a polgárok, nagy nyomást gyakoroltak ebben az esetben a szociális szervezetek, vagy akár a politikai frakciók többek között az enyém is, és aztán amikor úgy döntöttünk, hogy lemondunk a magán választott bíráskodási rendszerről, akkor emlékszem, hogy ez a szakbizottság meghallgatta az Európai Bizottság képviselőjét, a biztost is, aki azt mondotta, hogy nem lehetséges a CETA megállapodást felnyitni mi kijelentettük, hogy nem tudunk egy olyan megállapodás mellett szavazni, amely a magánválasztott bíráskodási rendszert irányozza elő. Mi azt mondtuk, hogy ezt nem támogatjuk, és így azt végül megoldódott az ügy, de nem kell eddig várni. Kérdés az, hogy el lehetne már most gondolkodni azon, hogy szankcionáló mechanizmust lehessen létrehozni, amely visszatartó erővel bírna, olyan rendszerek fennállása esetén, amelyek értékeinket, elveinket károsítják, és az is fontos, hogy ez a rendszer hatékony is legyen egyben. Csak egy példa. Országomban nagyon magas a közlekedési balesetek aránya, több ezer következik be, és létezik most egy mechanizmus, ugyanis a szankciók, a bírságok nem voltak elég magasak. Most létrejött egy pontrendszer, pontrendszeren alapuló rendszer, tehát a jogosítványon veszítenek pontot a gépjárművezetők, és egyes esetekben akár szabadságvesztés büntetést is előirányoznak, tehát ez működik, ez a rendszer. Fontos tehát a legjobb szankcionáló rendszert megtalálni, hogy a céljainkat el tudjuk érni. Gracias. Um, Tiziana Begin. Köszönöm, Tiziana Begin következik, mondja az elnök. Io sono assolutamente... Abszolút támogatom a fenntartó, fenntartható fejlődési fejezetek beillesztését a szabadkereskedelmi egyezményekbe, ezt mindig hangoztatom. Vannak fenntartható fejezetek valamennyi CETA utáni megállapodásban szinte, más-más rendelkezésekkel ugyan, de egy dolog közös bennük – ezt szinte mindig ismétlem, amikor ezekről beszélek, hogy nincsenek kötelező szankciók, ahogyan ezt más kollégák is említették. Nem tudjuk, hogy a fenntartható fejlődési kötelezettségek megsértése üldözendő-e az államok közötti bírósági eljárások révén, de még ha így is lenne, attól tartok, hogy egyetlen állam se citálná a bíróság elé a másikat ezen fejezetek megsértése esetén. Tehát itt a civil társadalom bekapcsolása nagyon fontos, hogyha azt akarjuk, hogy a szankciók valóban operatívak legyenek. Nagyra becsülöm tehát a Langen elnök által megbízásba adott tanulmányt, a bizottság megközelítését is, Ugyanakkor a Vietnámmal kapcsolatos megállapodásban a bizottság más utat választott, ott nincsenek szankciók, és ez még inkább furcsa attól kezdve, hogy Vietnám hozzájárult a szankciók jelenlétéhez a TTIP megállapodás esetében az USA-val. Kérdés tehát, hogy miért döntött így a bizottság ázsiai partnerünkkel? Aztán jó lenne egy hiteles kötelezettségvállalás a tárgyalók részéről a fenntartható fejezetek esetében, ez fontos hozzájárulás lenne a kereskedelem politika és az unió hitelességéhez, amely ugye az igazságosság és a jogok előmozdítója globális szinten. Köszönöm. Minőr képviselő következik, mondja az elnök. Köszönöm. Lenne néhány kérdésem, amelyek kapcsolódnak a kollégák helyes megjegyzéseihez. Jó lenne, hogyha ugye nem hiszem azt, hogy kell az, amikor jó lenne, ha többen jelen lennének, ugye amikor fenntarthatóságról szól, mindig túl kevesen vannak jelen. Aztán itt van ugye ez a non-paper a bizottság részéről a fenntartható fejlődést illetően, mert számos megállapodásban szerepel ez a fejezet, és most értékelnünk kell, hogy hogyan is működik ez a fejezet. A bizottság soha nem használta a vitarendezési eljárást, ugyanakkor azt mondja, hogy kötelező. Akkor mennyire kötelező ez? A non-paperben két opció szerepel. Az egyik a mostani, amit most teszünk, a másik pedig a szankcióké. A bizottság egy szankciós rendszerről szól, ahogyan ez Guatemala esetében történt. Úgy tűnik, hogy ezt a modellt akarja előkészíteni, de miért akar így eljárni, hogyha kivilágulott, hogy ez nem működik. Schulz kolléga beszélt a bizottság reakciójáról Guatemala esetében. Hogyha tehát azt látjuk, hogy a bizottság rendszere nem működik, akár Dél-Korea esetében, ahol van egy fenntartható fejlődés fejezet, amely nem működik, akkor láthatjuk, hogy a diplomáciai kapcsolatok sem voltak jó sok mindenre. Gondoljunk tehát a szankciókra. Nézzük meg például a vámtarifákat a mezőgazdasági termékek esetében. Ha azt akarjuk, hogy az ISD e a Mexikó, illetve a Mercosur megállapodás részét képezze, akkor a gyenge pontokat ki kell iktatnunk. Mexikóban például a ritka állatok kereskedelme, vagy a fa termékek kereskedelme esetében nincsenek speciális rendelkezések. A Mercosurban még nem ratifikálták a TSD-t, ez pedig egy elengedhetetlen feltétel kellene, hogy legyen. Aztán itt vannak az emberi jogokkal kapcsolatos rendelkezések, ez, ezek is részét kellene, hogy képezzék ezen fejezetnek, illetve szankcionálandó lenne, ha megsértik őket. az emberi jogoknak a vállalat életében is jogi kereteket kell adni, és itt figyelembe kell venni a WTO és az ENSZ rendelkezéseket is nem figyelünk eléggé a fenntarthatóság követelményére is, ezért azt követeljük meg, hogy ez, ezeket is az emberi jogokat ö, nagyobb figyelemmel kísérjük, jobban hangsúlyozzuk ezekben. Und Caroline. És Caroline. Dankeschön. Um, Ja, mir ist aufgefallen, wie wir jetzt diese ähm, Shadow Meeting gehabt haben. Äh, Köszönöm. Ugye Új-Zélanddal és Ausztráliával kapcsolatosan láthattuk, hogy a, bizottság, a bizottságnak egy ajánlást akartunk adni, hogy fenntarthatósági fejezetet követeljen. Nos, ennek ambíciózusnak kell lennie, ebben mind egyetértünk. A verseny képesség esetében ugye a környezet, a szociális standardek, munkavállalójogok, emberi jogok mindenféleképpen tiszteletben tartandók, de mit teszünk, hogy ez így is legyen? Ha valaki nem tartja ezt tiszteletben, akkor csak azt mondjuk, hogy ez így nem megy. Ha jogsértések vannak, akkor cselekvőképesnek kell lennünk, tehát ennek következményei kell, hogy legyenek, szankciókra van szükség, bármilyen formájúak legyenek is ezek a tárgyalások kezdetétől követelnünk kell ezt Ausztráliával, Új-Zélanddal is, ha nem itt teszünk bizalmatlanság, alakul ki, helyett bizalmat kell keltenünk a polgárainkban, azt mondjuk, hogy igen, vannak jó kereskedelmi megállapodások, de ha valami nem működik, akkor reagálni tudunk. Ehhez szankciós mechanizmusokra van szükséges kötelező jellegre, hogy hitelesek legyünk. Ez nem jelenti azt, hogy nem bízunk partnereinkben, hiszen, hogyha minden jól működik, akkor nincs szükség törvényekre, ha viszont a dolgok rosszra fordulnak, akkor fontos ezeket alkalmazni. Tehát a bizottságnak ambiciózusabban kellene fellépnie, a civil társadalmat mindenképpen be kell kapcsolni, ez nagyon fontos. Ez egy win-win helyzet. Az önkéntesség a szerződések végrehajtása esetében nem elég, szankcióra van szükség, persze csak a legrosszabb esetben kell ezt alkalmazni, és ellenőrizni kell, hogy végrehajtják ezeket, erre a monitorozó csoportra van szükség, és meg kell nézni, ha valami nem működik, akkor mit tudunk tenni. Felelősségteljesnek kell lennünk, ez is nagyon fontos intézkedésekre van szükség. És ezért ambíciózusabb fenntarthatósági fejezetekre van szükség, valamennyi országgal, nem csupán a fejlődő országokkal, hanem minden országgal lehetséges kell, hogy legyen ez, és ezen standardeknek minden egyes szabadkereskedelmi megállapodásban szerepelniük kell. Elnök, köszönöm, Madlen. This morning was, uh... Reggel a reggelinél kicsit sikerült, egy kicsit gyümölcsözőbb volt a hangulat, most egy kicsit, mint hogyha ellenkezőbb vagy, vagy ellenmondásosabb lenne a közhangulat. Madlen, kérlem, hogy reflektáljon a felvetésekre. Köszönöm szépen. Az a szép ebben, hogy nagyon sok az összetartó elem, ugyanakkor a vita helyében a széttartó elemek is kiemelkednek. Kérdés, a fő kérdés az, hogy, hogy vajon így hatékonyabb-e vagy sem. A, a nézeteik szerint lehet, hogy van itt konvergencia. De azért látni kell, hogy a bizottság egy, egy non-paper, egy vitaanyagot terjesztett be a tagállamok és a parlament elé, hogy elindítsa a, a vitát, ugyanez volt a célunk, és nincs formális követelmény arra, hogy önök hogyan reagálnak erre. Nyilván a legfontosabb, hogy elinduljon a vita, és július óta folyamatosan úton vagyunk, Brüsszelben is nagyon sok ülésen voltak egy technikai briefingeken tagállamokkal leültünk, a bizottság holnap is tárgyal a tagállamokkal, öt fejezetben a civil, társ, civil társadalom képviselővel is Brüsszelben is lesznek ülések a civil NGO-kkal, és bárkivel, aki velünk akar kapcsolatban lépni, legyen az az ETUK, vagy közvetvédelmi NGO-k, tehát teljes lendületben vagyunk a vitákban. Időbe tellett, hogy eljussunk idáig, és nem egyszerű a, a dolog menete. A bizottság fontosnak tartja, tartja, tartja, tartja azt, hogy jó eredményen szülessen, nem feltétlenül kell kapkodni. Reagálnék viszont nem. Először a folyamatról beszélnék. Ugye beszéltek a következő lépésekről. Az a cél, hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk, meglátjuk látjuk, hogy holnap itt vannak a tagállamok, érzékeljük azt, hogy időt kell adni a reagálásokra, és aztán a kommentárok alapján kell eldöntsük, mi a, követ, a következő lépés, a jó lépés. Van oka annak, hogy ezt a két opciót tesztük be, hiszen más és más filozófiát és módszertan tartalmaz, Persze nagyon vonzó lehet, hogy a egyes meg a kettőst összerakjuk, ám a, a módszertanok teljesen mások, nem olyan egyszerű ötvözni ezeket, és a részteket megvizsgáljuk. Nagyon bonyolultá válik a dolog. Nem arról van szó, hogy ez EU talál valakit Guatemalában, és akkor a rendszerváltást irányoz elő. Azt is láttuk az elmúlt hónapokban kapcsolatban lépve a kutatókkal, hogy nagyon nagy a kérdőjel a szankciók hatásosságában abban, hogy a munkakörülményeket ezzel megváltozhatjuk. Nagy kérdés, hogy lehet-e. Fontos, hogy jól haladjunk, hogy jó, jó dolgokat csináljunk, mert három év múlva be kell mutatnunk azt, hogy képesek vagyunk változást hozni, és ugye a szankciók nem mindig helye, jók. Mindenek határ van a határa is, lehet, hogy gyönyörű módon elképzeljük a dolgokat, de mindenképpen ennek azonnal a határa kihatása van. Például Vietnámmal kapcsolatban Vietnám egy sokkal kisebb vállalási hatályt fogadott el. Az Egyesült Államokkal sokkal szélesebb körül megállapodás. Mindenek lett kihatásai vannak. Azon partnerek is, akik figyelemmel kísérik ezt a vitát. Persze a, meg, a kereskedelmi megállapodásokban, ahogy Guatemala-ban láttuk, az olyan trade impact tesztek is szerepet kapnak, és ezeket nagyon nehéz, vagy talán lehetetlen is érvényesíteni a munka körülmények javításában. Hiszen hogy tudjuk bizonyítani azt, hogy mondjuk a munkavállalók szervezkedési szabadsága hiánya sértő, hat, sérti a, a felek érdekeit. Nem azt mondom, hogy nem akarunk elemezni tovább és kapcsolatba lépni, de vannak kérdőjelek, ezt akartam bemutatni. Egyre hallatszik a klímaváltozás elleni szervezetek hangja, meg ugye látni kell, hogy itt sokszor szegény országok a partnereink, és ezeket az érdekeket is figyelembe kell venni. A klímaváltozás ugye kérdése fontos példa arra, hogyan lehet a Párizsi megállapodástól mindenki értetett egy olyan rendszerben, amely önkéntes az FTA alá tenni és szankciókkal megkövetelni mik ennek a negatív hatásai egy párizsi közösségre, amit most igyekszünk nagy erőfeszítéssel tető alá hozni. Úgyhogy ez is egy, egy olyan kérdés, amely kérdéseket vet fel. Aztán, ami abszolút világos, és minden vitából kiderült eddig, hogy jobban kell csinálni. Tehát a napi rutinos, rutinügymenet már nem elég. Ebben Ugye a kérdés az, hogy vajon a -e jogszabályalkotási módosításokat megkívánnak-e a változások, vagy sem. A gazdasági, az ECOSZOK nagyon ö, tapasztalt, a, a, a belföldi tanácsadói csoportokkal hatalmas információ jött a konferenciákból is, a civil társadalmi bevonásának kérdéseit ahol ezt is nagyon fontos számunkra, hallottam kommentárokat most is, hogy jobban kell foglalkozunk az NGO-k által betelezett panaszok feldolgozásában, és erre is reflektálnunk kell. Aztán nagy kérdés az op a domestic advisory csoportok működhetés, és működése és az NGO bevonása. Külön fejezet van itt az átláthatóságról, meg a pénzügyi támogatás egyszerűbb bétételéről, hogyan lehet részt venni, hogyan lehet csökkenteni az akadályokat, és így tovább. Ha ez a eszköz már jobban felszerelt, jobban felizmosított, akkor az egész hatékonyságra, monitoringra nagyobb, erősebb hatása lehet. Még egy kritika, amit hallottam itt is, ugye van egy mechanizmusunk, persze az EU sohasem indított FTA-n belül vitarendezési, mert most is ebben nincsen tapasztalatunk, de az biztos, hogy most ugye a bizottság Koreával kapcsolatban van vitarendezési mechanizmus, elindítható, betartathatóak és kötelezőek a rendelkezésé, tehát nem önkéntes, és az a tény, hogy nem használtuk még Koreával kapcsolatban, korábban is akartam erről beszélni, de most új kormány van ott, az új kormánynak időt kell adni, hogy elinduljon. Guatemala-val kapcsolatban is nagyon szoros figyelmek kísérjük, úgy gondoljuk, hogy az élesebb hatája, amely fennáll, voltak éppen lefedi a, vitarendezést, míg az egyes államokkal kapcsolatban a szankciók miatti kereskedelmi kiadások miatt nem működik. Tehát a vitarendezés és annak használata elkezdése olyan dolog, amit nagyon komolyan mérlegelünk és vizsgálunk a tagállamokkal partneri viszonyban, hatalmas forrás és tőke rendelkezésre e tekintetben. Hallottam azt is, hogy a nemzetközi munkavállalói szeretekkel jobban együtt kell működni, és az ILO valóban figyelemmel kíséri a hatást a különféle szinteken azzal, hogy csináljuk, és az ilo bevonjuk a monitoring gyakorlatba, ezt elérhetjük. Rengeteg dolog van tehát, amelyet, ahol lehet javítani, és nagyon vizsgáljuk is ezeket. Van egy kérdés még, hogy a régi fda k és nem tudom, hogy jól értettem el, mert szerintem a TSD fejezetek már mind ott vannak. A földtengerbeli országokkal, amelyekkel tárgyalunk, vagy amelyekkel még újra indul majd a tárgyalás, nem tudom, hol tartunk, de a TSD fejezetek Tunézia vagy más vonat, ország vonatkozásában igen, Mexikó, Chile, a modernizáció, a TSG fejezetek ott vannak a napirenden, és a régi ö, megállapodásokkal is herce nézek, mert Dél-Afrikával foglalkozott, meg az EPA fronton is vizsgálódunk a tsd egy EPA jacketben, EPA kabádban. Úgyhogy így állunk. Jól haladunk szerintem abban, hogy ezeket a fejezeteket felöleljük. Még egy dolog, Guatemala tárgyában figyelemmel kell legyünk arra is, hogy amikor értékelünk, és ezért mondják egyesek, hogy túl korai még erről beszélni. Guatemala három éve van érvényben. Három éve. Legalább egy év kell ahhoz, hogy a bizottságok felálljanak. A, a, a, a másik oldalon nem tudjuk, hogy a civil társadalom részvétele milyen az FTA-ben, azt nem várhatjuk, hogy egy év alatt megszerveződjenek. Vannak Közép-Amerikában Central eh, Domestic Advisory Groupok, párbeszédeket folytatunk, tehát három év kellett ahhoz, hogy valahogy felálljon a rendszer. Tehát hagyjuk az FDA-knek időt arra, hogy ebbe lépjenek, bár, és személy szerint Lang úrral, én is ott voltam Vietnámban, és volt egy önüzenet, hogy már korai szakaszban jó ez. A partneri viszony a tagállamokkal, a parlamenttel is, azt a cél szolgálja, hogy a lépelepés előtt már ö, legyen emelkű hatás, hogy jó úton haladjon minden. Ez egy másik ö, ilyen nyomásgyakorlási pont, amelyel foglalkoznunk kell. Biztosan kihagytam egy-két kérdést, de tudom, hogy szólt az idő is, és örömmel válaszolunk majd bármely kérdésre a későbbiekben is. Még azt akarom elmondani, hogy most egy nagyon széttartó nézetrendszert látunk annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy mi a legeredményesebb módszer ám megpróbáljuk konvergálni ezeket a sok mechanizmus összehangolásával. Köszönöm. Madeleine, thanks a lot. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék megismételni. Megemlítette a javulást az anyagra vonatkozóan, és most itt nem a megvalósításra gondolok. Persze ebben vannak javító jellegű lépések, illetve a TSD fejezet a CETÁN belül is jobb. A kérdés pedig, hogyan lehet az, hogy a mexikói tárgyalások során a fejlesztett, nem a fejlesztett változatot prezentálja. Megnézzük, hogy mi a helyzet az Európai Parlamentben. Egyáltalán nem volt könnyű többséget kovácsolni megállapodáshoz. Ha én lennék a bizottság, akkor a tárgyalások során legalábbis a TSD fejezet javított verzióját mutatnám meg, hiszen ez tárgyalási alapot képezhet. Figyelembe véve azt, hogy a tárgyalások eredménye rosszabb lehet, mint az eredeti javaslat, Nos, akkor megvan annak a kockázata, hogy egyáltalán nem lesz többség mögötte az Európai Parlamentben. Tehát a kérdésem az, hogy miért javasol, javasolja a régi anyagot a bizottság a Mexikó és a Mercosur tárgyalások során. Tehát három-négy évvel ezelőtti helyzetet javasol bizottság. Azt hiszem, hogy én részben másképp értékelem a helyzetet. Ami a cetát illeti, és elnézést kérek, hiszen erre a kérdésre nem válaszoltam. A CETA életbe lépett, most készítjük elő a korai felülvizsgálatot, ennek a dátumát most próbáljuk véglegesíteni, de Kanada a NAFTA felülvizsgálatot tartja, tehát elég sok dolguk van, de a bizottság minden esetre készen áll erre a felülvizsgálatra, és erre vonatkozóan levelet is küldött Kanadának. Tehát mindenképpen foglalkozni fogunk ezzel. Az első kérdés, az első dolog az az, hogy megosztjuk velük az itteni vitát. Lehet, hogy ez az időzítés problémát jelent, hiszen a vita még nem zárult, látom, hogy önöknek megvan a véleményük, nekünk nagyon sok vélemény van azonban, nem mondhatjuk azt, hogy, hogy lezárult még ez a vita, nagyon sok vélemény fut egymás mellett, valószínű, hogy a következő évben még ez folyni fog ez a vita, meg kell nézni majd a, a naptárunkat, meglátjuk, hogy a Me- Mexikó és Mercosur felülvizsgálati klauzulái mit tartalmaznak majd. Tehát lényeg, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Ami pedig a szöveget illeti, igen, értem, hogy nem könnyű felfogni, hogy miről is van szó, de ami számunkra javításként bekerül a szövegbe, az nem feltétlenül kell, hogy benne legyen magába a megállapodásba. Például az, hogy legyen egy tanácsadói csoport, és ennek legyen költségvetési támogatása 6 millió eurós mértékben, legyen egy konzultáns, aki ezen belül működik. Ez nem feltétlenül lesz benne a megállapodásban. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amelyet papírra kell vetni, hogy látható legyen, de nem feltétlenül kell, hogy benne legyen a megállapodásban. Ugyanígy különböző ötletek vannak arra vonatkozóan, hogy a civil társadalom inputját hogyan építsük bele a dolgok menetébe a tanácsadói csoporton kívül. Ezt most még vizsgáljuk, nincs meg rá a válaszom, de nem feltétlenül kell ennek megjelennie az FTA-ban. Tehát ma bárki panaszt tehet, például Peru kapcsán, és két hét múlva találkozom például egy civil szervezettel ebben a témában, tehát megvannak most is a, a működő csatornák erre, Ugyanígy, hogyha az ilóval kapcsolatban javításokra van szükség, ahhoz is egy folyamatra van szükség. Párizs kapcsán beszéltünk a, a franciákkal, ugye ez Macron ö, számára is prioritás. Mi meghatározzuk a megállapodás érveit, elveit, és aztán egy megvalósítási tervet kell készítenünk, arra vonatkozóan, hogy az éghajlati kérdéseket hogyan javítjuk. Tehát itt egy kis nüanszal kell megpirkózni, folyamatosan tájékoztatjuk a partnereinket, de a megállapodás során, megállapodások során az alapelveket próbáljuk leszögezni. Elnök, igen, természetesen, ezt értem, de hogyha a CETA szöveget a Mexikó szöveggel összevetjük, akkor például a CETA szövegben van egy olyan követelmény, miszerint a hazai jogszabályokat az illó standardokhoz kell igazítani. És van panaszmechanizmus. Azt hiszem mindenki tudja, hogy mi a helyzet Mexikóban. Ez a követelmény nagyon fontos lenne Mexikó esetében, és fogalmam sincs, hogy a bizottság ezt miért nem javasolja hasonló szinten. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a CETA-ban. Van erre válasza? Um, yes, we, we have, um, and I think uh, Mr. um, we've replied. There was an extensive question. Igen. Azt hiszem Moszka kérdezett rá erre, és választottunk erre írásban, úgyhogy azt kérjük, hogy ezeket adják, adják körbe, illetve a többi kérdés kapcsán is szívesen állunk a rendelkezésére a későbbiekben. Nem gondolom, hogy cita mínusz, ceta mínusz lennénk. Madeleine, um, I'm convinced. Köszönöm szépen. Meggyőződésem, hogy vissza fogunk még térni erre a kérdésre. További eszmecseré kerül majd, eszmecserére kerül majd sor, és állásfoglalás mellett döntöttek a koordinátorok. és így javíthatjuk majd a megvalósítását ezeknek a TSD fejezeteknek. Köszönöm. Utolsó napi rendi pont következik. A 23-as. Eszmecsere bizottsággal. A kétoldalú védzáradékok megvalósítása, a téma pedig a banán. Először is a bizottságnak adjuk meg a szót Mártin úrnak a DJ Trad részéről. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a szakbizottságnak, hogy lehetőséget adott számomra arra, hogy elmagyarázzam a legfrissebb fejleményeket a stabilizációs mechanizmus tekintetében, a banára vonatkozóan, azon szabadkereskedelmi megállapodásban, amely EU, ö, ö, Peru, Ecuador és több közép-európai ország között született. El kell mondjam, hogy a stabilizációs mechanizmus jól működik, és eddig hatékony eszköznek bizonyult. Azok a módosítók, amelyeket 2017-ben bevezettek az Európai Parlament és Tanács kérésére, amikor Ecuador csatlakozott a megállapodáshoz, javították a, a működést. Különösen az információ áramlást javították az EU tagállamok a tanács és parlament között, és 80%-át elértük az releváns évi küszöböknek. Az áthatóság javult, és az import a vonatkozó információ felhasználó barátabb módon elérhető. A Digitrad két hetente publikálja weboldalán azt az információs anyagot, oldalt, amely érthető módon a tájékoztatást a friss importadatokról. Jövítottuk az adat hozzáférést a banános stabilizációs most vonatkozásában a felügyelet, felügyelet előtt is. Ami a legfrissebb eseményeket illeti, amelyek 2017-ben indultak el, amikor Nicaraguából és Guatemalából való import, a 80%-os korariasztási küszöböt átlépte, átlépte, akkor a tanácsot, a parlamentet és az önök bizottságát is ért tájékoztatta erről az Európai Bizottság írásban is, az, in, az, inform, az importstatisztikákkal kiegészítve. Amikor a 100%-os küszöböt is elérték, akkor a bizottság egy ennek az importnak a hatásait körültekintően elemezte, és, érte, és értékelte azt, hogy a friss piacon milyen torzulást okozhat ez. Mint jól tudják, 2017-ben a bizottság arra jutott, hogy nem zavarta a piacot mindez, ezért a preferenciális tarifa, a 97 cent per tonna, ami a 122 per tonnal szemben fönnállt, nem került felfüggesztésre hadd beszéljek a mechanizmus haték eredményességéről. Az a tény, hogy preferenciás tarifákat nem kellett felfüggesztetni, nem jelenti azt, hogy a stabilizációs mechanizmusnál ne lenne hatékony és eredményes. Hiszen jól tudják, hogy ez a lehetőséget, a preferenciás tarifák felfüggesztését csak lehetőségként irányozza el, csak akkor, hogyha minden feltétel kielégül, és nem automatikus felfüggesztése lehet. Csak akkor igazolható, hogyha az importok jelentős torzulás okoznak, vagy okozhatnak. Ezért van az, hogy a mechanizmus azt követel meg a bizottság, hogy a hatásokat elemezze az EU piacok, banánpiacok tekintetében az a tény, hogy a mostani jelek nem a gyengeségét mutatják a csúszós mechanizmusnak, hanem inkább azt mutatják, hogy hasznos eszköz, hiszen lehetővé teszem, hogy rendszeresen felül figyelmek kísérjük a potenciálisan kockázatos eseteket. Arra jutottunk, hogy viszonylag kicsi mennyiség került a küszöb fölött importálás, és Nicaragua és Guatemala esetében, ahol 1-2 százalék volt a teljes importnak ez a tétel, nem okozott semmi torzulást vagy zavart az EU piacán Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Nicaragua esetében, amely viszonylag korán túllépett a küszöbön, már májusban, összevetve az, hogy tavaly csak novemberben, a bizottság figyelmeztette a nikaragói hatóságokat és a többi felett, hogy az Európai Bizottság lehet, hogy felvizsgálja a döntését a piac fejlődésének, piacnak a hatásainak fényében. A stabilitás mechanizmus jövőjét illetően végül szeretném még jegyezni, hogy általában ez a mechanizmus 2020 végén lejár majd. Ám tekintettel a közös intézményközi deklarációnak megfelelően a bizottság azt tervezi, hogy a banántermelők helyzetét felvizsgálja, mielőtt a mechanizmust felújítja és meghosszabbítja érvényét, ha szükséges. Az értékelés során a bizottság az Európai Unió helyzetét vizsgálja, lehetőleg a feltételek között, különösen a legtávolabbi régiókat amelyek különösebb strukturális, különös strukturális hátrányoknak vannak kitéve az Európai Unióban. Köszönöm szépen a jelentést, kapnak szót. Winkler úr először is, eh, Mát úr helyett. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák. Fel kell olvasnom Gabriel eh, Mátó kolléga hozzászólását. Múlt augusztusban a Guatemala túl lépett a küszöbértéken, az EU stabilizációs mechanizmusa tehát beindult, Nicaragua 135%-on állt három éven keresztül, Panama, Costa Rica ö, is túllépte a küszöbértégeket. A bizottságnak meg kell vizsgálni a helyzetet, meg kell vizsgálni a banánpiac helyzetét az Európai Unióban, illetve a termelők, termelők helyzetét, miért a mechanizmust előhívná. A bizottság remélhetőleg elindítja majd a me- mechanizmust. Meg kell vizsgálni, hogy ez mennyiben érintette a piacot, úgy látjuk, hogy ha nincs negatív hatás, akkor nem kell semmilyen lépést tenni, azonban politikai szempontból fontos, hogy megfelelően járjunk el, hiszen hogyha semmilyen lépés nem követi azt, hogy az országok a küszöbértéket éveken keresztül következetesen meghaladják, az nem jó. A WTO-ban és koncesziókat kaptak, az Európai Uniós termelők pedig csak kozmetikai segítséget, és itt sem érvényesült semmilyen mechanizmus. A, a megállapodás tárgyát képező mechanizmusokat alkalmazni kell, különben a banán exportok, exportőrök kihasználják a tétlenségünket, illetve az alacsony tarifákat. a vámok csökkenésével, illetve alacsony szintjével az export mértéke növekszik. Mastrom asszony Ecuador témájában a mechanizmust elindította. Aztán meg kell nézni, hogy mi történik 2019-ben, van-e alternatív javaslata a bizottságnak a jövőre nézve. Elnök, köszönöm szépen! Tessék az SND részéről innen. Szorin. Szorin helye. Gracias, presidente. Eh, y gracias a la comisión por el trabajo. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak azt, hogy monitorozta a banánkereskedelem stabilizációs mechanizmusát. Az ultraperiferiális régiókban nagy jelentősége van ennek a mechanizmusnak, különösen a Kanári-szigeteken. Ott igen, nagy a függőség a termeléstől, Onnan érkezik az Európai Unió banántermelések 70%-a, nagyon fontos, tehát ez a monitorozás. A helyzet jelentősen javult a weboldalon közzétett adatoknak köszönhetően, azonban jobb lenne, hogyha erőtesebb információcserét folytatna a bizottság a parlamenten, nem elég a termelőknek információkat szolgáltatni. Nehéz a parlamenti képviselőknek munkájuk végzése, hogyha nem férnek hozzá a, az információhoz, és egy részletes monitorizáshoz, aminek egyébként is gyakrabb, gyakoribbnak kellene lennie. Van egy dolog, ami aggaszt. A Közép-Amerikával kötött megállapodásban láthatjuk, hogy a banánvám tarifái fokozatosan csökkenni vannak, fognak 2021-től kezdődően és a stabilizációs mechanizmus az év végén, következő év végén kifut. Tehát a vámok folyamatosan alacsonyak lesznek, és akkor már semmiféle stabilizációs mechanizmus nem lesz hatályban. Azt hiszem, hogy értékelni kell a helyzetet, mint mindig. Sokszor meg kongatek a vészharangot ebben az időszakban. Gondoljunk itt a nikaraguai esetre, ugyanis a stabilizációs mechanizmusnak már be kellett volna indulnia ezen ország vonatkozásában. mindig ö, be kellene indítani a, indítani a stabilizációs mechanizmust a banán vonatkozásában is, mert nagyon sok család függ a banán termeléstől függő jövedelemtől. Kérem tehát a bizottságot, hogy hallgassa meg a parlamentet, mert a módosítók, amiket elfogadtunk az időleges vészhelyzet beindítására, ezek működtek a gyakorlatban. Kérem tehát a bizottságot, hogy hallgassa meg a parlamenti képviselők gondolatait, kéréseit, mert fontos az, hogy működjön ez a mechanizmus. Köszönöm. Elmúlt Scholz következik, mondja az elnök. Köszönöm. Talán még két elvi megjegyzésen is köszönöm a bizottságnak a tájékoztatást, és egyetértek a kollégákkal, hogy fontos az, hogy időben a korai előre jelzés a vészhelyzet beindítása az megtörténje, hogy reagálni lehessen. Itt mindenféleképpen részletes vitára van szükség a banán termelés függőségéről. A harmadik országoktól azt követeljük, hogy ellenőrizzék a termelősüket, feldolgozott termékeket hozzanak a piacra, fejlesztenek, de kérdés az, hogy mi saját magunk hogyan kezeljük a banántermelést, hogy a legkülső a legkülség régiókban is joggal tehetjük fel ezt a kérdést, amikor további perspektívikus fejlesztés kérdéseiről beszélünk. Tehát hogyan kezeljük a fair trade keretében forgalmazott banánok, illetve a biotermelés keretében előállított banánok kérdését. Egyfajta hozzáadott érték ennek a banántermesztésnek, ez is felvetődik ezekkel a védzáradékokkal kapcsolatos vitában. Tehát itt nem csupán a mennyiségekre kell figyelem mellennünk, hanem jövőben talán azt is, hogy a minőségre is figyelni kell, javítani kell a minőségen, benchmarkokat kell bevezetni ez irányban, és így ha a termelés változásáról beszélünk, vagy akár a fogyasztásról, vagy a biotermelésről, akkor meg kell nézni, hogy hol tartják be a vonatkozó szabályokat, hol sértik meg őket. Tehát itt talán új javaslatokkal kellene általánosságban előállnunk, nem csupán a közvetlen eszmecsere során, hanem azt illetően is, hogy hogyan értékeljük azt, hogy mivel is kereskedünk, és hogyan lehet az országok fejlődését segíteni. Köszönöm. Ez lett volna hát az eszmecsere, és persze folytatjuk, hogy figyelemmel kísérjük közelről a helyzetet a banánálkozatban. Ebből nincs kétség a bizottságot is ellenőrizzük ezáltal, és visszatérünk majd ennek a témának a megtárgyalására a szakbizottságban. Köszönöm a minden ülésben a kedvenc, ülésen a kedvenc témám az egyéb kérdések köre, amelyben nincs semmi megbeszélni való, és a következő ülést kell bejelentenem, amely november 9-én lesz. Találkozunk.